Kedves kollégák, szeretnénk elkezdeni az ülést. Először is szeretném üdvözölni a partnereinket a nemzeti parlamentektől. Nagyon nagy öröm, hogy ismét itt találkozhatok önökkel. Közt üdvözlöm a külön vendégeinket. Itt van a litván elnökség részéről Karoblis nagykövet úr, Teodoros Szottiropoulos, a görög nagykövet szintén, valamint itt van Johannes Hahn biztos is velünk. Ahogy tudják, ő a regionális politikáért felelős biztos. Szeretném üdvözölni mind azokat, akik először vannak itt, ötödik alkalommal találkozik a Regi Bizottság az Európai Parlamentben és a Nemzeti Parlamentek képviselői. Nagyon nagy örömmel látom viszont azokat, akik már voltak itt, és üdvözlöm azokat, akik először vannak itt. Lehet, hogy tudják önök az, hogy az Európai Parlament és önök a nemzeti parlamentek a partnereink, már megtaláltuk a lehető legjobb platformot arra, hogy az európai döntéshozattal hatékony legyen, és a találkozóink most már rendszeressé váltak. Tudják, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után a parlamentnek sokkal erőteljesebb szerepe lett a 2014-2020 2020-ra vonatkozó kohéziós politikai kohéziós politika nagyon sok problémát vet fel, és ezeket a problémákat meg kell oldanunk a parlamenti képviselőknek, meg kell nézni, hogy mit is tehetünk nemzeti szinten és európai szinten, hogy biztosítsuk az európai kohéziós politika végrehajtását 2014-2020-ra. A múlt héten Strasbourgban a plenári ülésen egy közös munkát zártunk le az Európai Bizottsággal. Az Európai Bizottság ugye kidolgozta 2014-2020-as európai kohéziós politikáját. A tanács és a parlament vett részt ebben a munkában. A kohéziós politika történetében először elmondható az, hogy az Európai Parlament társjogalkotóvá vált ebben a politikában. Azonban még előttünk van a delegált aktusokkal kapcsolatos dokumentumok elfogadása, és mind a három intézmény együttműködése fontos lesz. Az intézményes erőfeszítéseknek hála egy jó európai kohéziós politikai keretet hoztunk létre, természetesen a, attól függően, hogy mely országból jövünk, a gazdasági növekedés és minden típusú növekedés nagyon fontos az innováció fontos, a versenyképes munkahelyek létesítése, egy jobb életminőség számunkra és a, az elkövetkezendő generációk számára. Közvetlenül és közvetleve is nagyon fontos, hogy a magántőkét is bevonjuk a politikába a további előkészületeket mindenképpen folytatni kell. Az új kohéziós politikai célkitűzések megcélozzák a beruházásokat, mert tudjuk azt, hogy még nagyon sok a nehézség előttünk, és az erőforrások is problematikusak a gazdaság, a, cél, a szociális ügyekben. Éppen ezért nagyon nagy a globális világ részéről a nyomás ránk, Európában egy válság utáni helyzetet is kezelni kell majd. Beruházási programokat kell kidolgozni a különböző helyi, regionális, városi helyzeteknek megfelelően a területi együttműködés biztosítani kell, ez nagyon fontos. Ez egy nagyon hosszadalmas folyamat volt a parlament és a bizottság között de egy megalapoztuk a hosszú távú partnerkapcsolatokat, és arra kell odafigyelnünk, hogy a különbségeket próbáljuk meg felszámolni a különböző régiók között, és hogy a régiók fejlődhessenek fontos az ex ante feltételrendszert is tanulmányozni, figyelembe venni. Meg szeretném ragadni ezt az alkalmat arra, hogy kérjem önöktől, hogy kötelezzék el magukat a parlamentjeiknél is az ex ante feltételrendszer végrehajtása mellett mindenképpen sürgősen kell eljárni annak érdekében, hogy a helyi, lokális beruházások ne késlekedjenek. Az ex ante feltételrendszer egy esély, egy lehetőség. Arra van szükség, hogy a mm, pénzösszegeket ne függesszék fel, hogy minden feltétel meglegyen arra, hogy a beruházásokat biztosíthassák a különböző kohéziós politikák terén. Fontos a hatékonyságot biztosítani. A kohéziós politika kapcsolódik az európai kormányzási folyamathoz is az európai szemeszterhez és a tagállamok ajánlásaihoz. A nemzeti parlamentek részt vesznek ebben a folyamatban. Én azt kérem tehát önöktől, hogy a különböző bizottságokban a kollégáikkal vegyék fel a kapcsolatot az európai szemeszter témái iránt. A az európai strukturális beruházási alapok mindenképpen lehetővé teszik az operatív programok végrehajtását. Itt egy közös jogalkotási rendszerről van szó, amelynek része az európai kohéziós politika. Ez a mai ülés ezt az ülést két részre osztjuk. A két részben felszólalókat hallunk majd, aztán lesz, tehát az előadások után lesz vita is, a nemzeti parlamentek részéről és az Európai Parlament részéről részt vesznek a képviselők, kb. 15 perces beszámolók lesznek, a vitát pedig úgy szervezzük meg, ahogy általában szoktuk, lesz két ö, felszólaló a nemzeti parlamentektől, egy pedig az Európai Parlamenttől. Úgyhogy ha fel akarnak szólalni, kérem, hogy ezt továbbítsák ide a pódium felé. Szeretném most azzal kezdeni, hogy a az első része az ülésünknek az ez, hogy Karoblis nagykövet urat hallgatjuk meg a litván elnökség részéről. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, nagyon nagy örömmel veszek részt ezen a mai ülésen, és szeretnék elnézést kérni már előre azért, hogy gyakorlatilag a prezentációm után rögtön el kell hagynom az ülést, más jellegű elfoglaltságom miatt a Koreper ülését fogom majd e, vezetni, igaz, hogy nem kohéziós ügyben, de sajnos el kell mennem röviddel a beszédem megtartása után. A kohéziós politika a növekedési és munkahelyteremtési európai tervek fő hajtó ereje, és a válság, gazdasági és pénzügyi válság leküzdésének egyik legfontosabb e- eszköze. Ezért nagyon fontos számunkra, hogy az Európai Parlament a múlt héten jóvá hagyta a kohéziós politika tárgyában folytatott trialógus eredményeit, és az azt jelenti, hogy ezzel az tárgyalások jó eredménnyel jártak. Ezeknek a tárgyalásoknak a megrendezése volt az, a, a mi elnökségünknek az egyik legfontosabb célja. És nem is tudtunk volna eredményt elérni, hogyha az Európai Parlament és a tanács nem tanúsított volna megfelelő rugalmas magatartást. Szeretném elismerni az Európai Parlament által tett erőfeszítéseket, különösen a Regionális Fejlesztési Szakbizottság ügyekezetét a kompromisszumok elérésében. Különösen elnökasszonynak, Danuta Hübnernek szeretném megköszönni ezt a konstruktív hozzáállást, amit akkor is tanúsított, amikor úgy tűnt, hogy túlságosan messze vannak az intézmények álláspontjai, valamint Vonislav Roy és Damkrell kollégák, tárgyaló bizottsági kollégák szerepét is én nagyra értékelem. A biztos közeműködése is kellett ahhoz, hogy a három intézmény együttesen jó eredményt érjen el. Ma modernizált kohéziós programról beszélünk. Szeretném ennek a programnak az új elemeit bemutatni. A, common, a közös stratégiai keretet és a teljesítmény keretet szeretném elsősorban megemlíteni. Az, az új programozási időszak az egyik nagy új jelenség, amely közvetlenül összefügg az európai stratégiával, amely az intelligens, fenntartható és befogadó növekedést célozza meg a tematikai koncentráció mechanizmus segítségével olyan beavatkozásokra tudnak koncentrálni a tagállamok, amelyek a legnagyobb hozzáadott értéket fogják majd adni az Európai, Európa 2000 stratégia megvalósításához, a kutatás, fejlesztés, a KKV-k finanszírozása, az energiahatékonyság elérése, a foglalkoztatás és a szociális befogadás területén. A szektorális, territoriális megvalósítás ez ezeknek a tematikus céloknak a számára egy új koncepció a közös stratégiai keret segítségével kerül majd megvalósításra, amely az európai strukturális és beruházási alapok finanszírozásával és más finanszírozási e, eszközök segítségével tud megvalósítani. Tehát az alapok nem fognak tudni elválni a COSME, a a Horizont 2020, az ELIFE, az Erasmus programok, európai programoktól és a nemzeti programoktól sem, ezekkel szorosan összefüggenek. A partnerségi megállapodások jobb koordinációt biztosítanak a politikák között, amelyek a különböző politikai és adminisztratív szinteken léteznek, és az európai finanszírozási eszközök jobb koordinációja, sokkal egyszerűbb hozzáférést fog majd biztosítani a jogosultak számára. Biztosítanunk kell azt, hogy az Európai Unió költségvetését ne vesztegessük nem eléggé hatékony projektekre. Egyetértett mindenki abban, hogy a teljesítmény keret olyan dolog, amit minden program számára meg kell alkotni, annak érdekében, hogy ellenőrizzük, hogy a program, a projekt megfelel a kitűzött céloknak a tagállamoknak kötelező ambiciózus célokat kitűzni, és ezeknek a megvalósítása az új programozási időszak kerületében, keretében fog megvalósulni. Mindez az új keret egy kiegyensúlyozott megközelítésen alapul, és segít abban, hogy jobban koncentráljunk a, a befektetések megtérülő helyes megvalósítására. Az előfeltételek, amelyek a források felhasználásával kapcsolatosan meg kell, hogy legyenek szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy hatékonyan használják ki a régiók az alapokat. Majdnem egy évig tárgyaltunk erről a témáról, és nagyon büszkék lehetünk a közösen elért eredményről, eredményre, mert a jövőben, jövő kohéziós politikája majd a munkahelyteremtést és a növekedés fogja támogatni, ahogy azt az Európa 2020-as célok is kitűzi. Végül pedig, hölgyeim és uraim, szeretném elmondani, hogy valóban hiszem azt, hogy a tárgyalások és a tárgyaló csapatok megelégedésére értünk el eredményt, és ez valóban olyan eszköz, amelynek segítségével növekedést és munkahelyeket fogunk tudni teremteni, nemzeti szinten is jól fogunk tudni együttműködni, és szeretnék gratulálni a Litván Parlament képviselőinek, a Seimas képviselőinek, akiknek a jelentés jelenléte bizonyította, hogy Litvánia számára mennyire fontos ez a téma, ez a terület. Olyan ország vagyunk, hát legalábbis a 2010-es, 11-es adatok alapján mi használtuk ki legnagyobb mértékben a kohéziós alapok által adott lehetőségeket, így a 2009-10-es mély válság után sikerült növekedést elérnünk, és a hazai fogyasztás is növekedőben van. És ennek, ez, ez, e, ezt részt a kohéziós alapok kihasználásának köszönhetjük. Nem tudjuk, hogy most is vezető szerepet játszunk-e még, mi használjuk-e ki legjobban a kohéziós alapokat, de úgy gondolom, hogy még mindig nagyon hatékonyan használjuk ki őket, és remélem, hogy velünk együtt minden más tagállam és minden más régió is példát vesz majd rólunk, és megpróbálja még inkább javítani a kihasználtsági rátákat hiszen minél nagyobb hozzáadott értéket tudunk a az alapokból lehívni, annál könnyebben megoldjuk a szociális különbözőségek problémáját. Remélem, hogy a mai délutáni vita is hozzájárul majd a helyzet javításához, és ennek segítségével nagyon sok kihívásnak meg tudunk majd felelni a gazdasági pénzügyi válságnak elsősorban. Köszönöm szépen, hogy ilyen sikeres eredményre jutottunk, és meg is szavazta a parlament ezt az eredményt két héttel ezelőtt. Köszönöm szépen. Akkor a görög elnökség előtt készítéseként nagykövet úrnak adom át a szót. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek ma délután. Először is szeretnék szeretném üdvözölni a nemzeti parlamentek képviselőit, az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek együttes ülésén szeretném elmondani, mennyire örülök, hogy Hán biztos közöttünk lehet, hiszen ő nagy szerepet vállal a kohéziós politikák megvalósításában a 28 tagállamban. Elnök asszony, hadd váltsak át görögre. Ö, igen pozitív változásokra számítunk az, hogy Görögország átveszi az elnökséget a 2014-2020-as pénzügyi keret elfogadása után, és miután befejeződik a szavazása, fontos sokszabályoknak például a sokszabályos alapok és a beruházási alapok szabályzásának elnökségünk prioritásai e kerethez kapcsolódnak. Megpróbáljuk majd ezt konkretizálni visszaszorítani a munkanélküliséget, kiterjeszteni az eurózónát, mobilitás, tengeri politika, ezek a görög elnökség prioritásai. Így a, a, a ö, hivatali időnk újabb politikákkal gazdagodik. A Lisszaboni szerződés alkalmazására kerül most sor az euró. a kohéziós politika nagyon fontos helyet foglalt el ezen a regi szakbizottság munkát is szeretném üdvözölni, hiszen a bizottság munkát kiegészített, a hiányokat pótolta, korrigált egyes pontokat, és a valósághoz igazította. Nem feledvén azokat a célokat, melyeket az Európa 2020 tűzött ki. Így az Európai Bizottság munkája hatékonyan hozhatja meg gyümölcseit. Ma is újabb jogszabályok megszavazására kerül sor, de az Unió már át tud térni a következő program időszak, tervezési időszakra, 14-20-as időszakra. Mindannyian tudjuk, hogy az EU GDP-je a globális GDP-hez képest a tagállamokat tekintve 1 százalék, ebből 0,95 százalék kifizetés. Az Európai Unió tehát egyes ágazatokra tud koncentrálni, egyes politikákra, és a jövőre elsősorban a kiinduló összeg növekedhet, ahogy a programok alakulnak. A válság idején az új pénzügyi keret lehetővé teszi, hogy bennön a fellendülés, javuljon a foglalkoztatási helyzet, és nagyobb legyen a szociális kohézió. Az Európai Unió költségvetése azért is fontos, mert a válság arra kötelezi a tagállamokat, hogy egyre szigorúbb politikákat valósítsanak meg. Igaz, elnök asszony, az Európai Unió politikája, az a politika, amit képviselnek, a legfontosabb a fejlesztés szempontjából az új rubrika, strukturális és beruházási alapok jól mutatja a valóságot. Ennek a politikának az a célja, hogy az infrastruktúrát támogassa, a produktív beruházásokat támogassa. Érthető, hogy sok tagállam számára, mint például Görögország számára, a kohéziós politika nagyon fontos a beruházásban. Így lehet magán beruházásokra ösztönözni. A tematikus koncentrációja a strukturális alapoknak lehetővé teszi, hogy meglegyen a kritikus tömeg, amely szükséges az eredmények eléréséhez. Mindennek ismeretében megpróbáljuk létrehozni a legkedvezőbb környezetet az ex ante feltételrendszerrel. Világos célokat próbálunk megfogalmazni, amelyek megfelelnek a rendelet követelményeinek. Az összeg koncentrációjától pozitív eredményt várunk. A prioritásokat dialógus során határoztuk meg minden szinten a cél az, hogy az eredmények mérhetőek legyenek. Mindent megteszünk azért, hogy az elvárásoknak megfeleljünk. Megpróbáljuk a lehető legnagyobb tagállamot bevonni a programba, ami a kohéziót illeti. Mindent megteszünk, ami rajtunk múlik, hogy a feladatot teljesítsük, azaz a másodlagos jogszabályokat is elfogadjuk, le a végrehajtási intézkedéseket a bizottság és a parlament támogatásával. A görög elnökség azon lesz, hogy a szolidaritási alapot minél gyorsabban elfogadja a tanács és a parlament. Természetesen együtt kell működni az Európai Unió más intézményeivel is. Végezetül elnök asszony, szeretnék nagyon gyorsan visszatérni egyes eseményekre, amelyeket Eh, a görög elnökség célba vet, és amelyek ezt a bizottságot érintik. Vannak olyan csúcsok, amelyeket beterveztünk, eh, ezentúl Aténban április végén lesz egy ülés, lesz ezentúl egy eh, csúcs az adria Jóni politika megvalósításáról Aténban a bizottsággal február 7 és 8-án, valamint lesznek más csúcsok és más konferenciák, Evaluation Working Group, Aténban, stb. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani azért, hogy lehetőséget kaptam szólni önök előtt, és remélem, hogy a jövő év valóban nagyon fontos lesz az Európai Unió számára. Természetesen választások lesznek. Remélem, hogy csak európai polgár elmegy szavazni, és olyan úton haladunk tovább, amelytől Európa erősebb lesz, több munkahelyjel, demokratikus jogokkal. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, nagykövet úr. Most pedig megadom a szót Johannes Han biztos úrnak. Köszönöm szépen, Danuta. Köszönöm szépen, Danuta. Hölgyeim és uraim, én is szeretném szívélyesen üdvözölni önöket, és üdvözlöm ezt a kezdeményezést, amely szerint a nemzeti parlamentek rendszeresen meglátogatnak minket. Úgy gondolom, hogy az állásfoglalás, amelyet a nemzeti parlamentek ezzel kapcsolatban hoztak, nagyon üdvözlendő. A, a szektor a szubszidiaritás segítségével nagyon sokat nőtt nagyon sokat kritizálják ugyanakkor az Európai Uniót azért, mert nagyon sok időbe kerülnek a dolgok, de itt az is fontos, hogy minél több embert be tudjunk vonni a jogalkotásba is, és a tevékenységbe. És a demokrácia már csak ilyen, minél több embert szeretnénk bevonni, és minél több embernek szeretnék, szeretnénk lehetőséget adni a munka, munkával való részvételre. A két, nem, két héttel ezelőtt igen intenzív tárgyalások után köszönhetően Danuta Hubner jelentéstevő asszonynak és különböző más tárgyaló partnereknek, valamint összesen öt elnökségnek megállapodásra jutni. Köszönöm szépen mindenkinek az ezzel kapcsolatos munkáját. Elhatározzuk, hogy azt a 25 milliárd eurót, amely az alapok rendelkezésére áll, jövőben hogy, fogunk majd, hogy fogjuk majd elosztani úgy gondolom, hogy nagyon igazságos reformot sikerült összeállítanunk, átfogó reform, tulajdonképpen a regionális politika 60-as évekbeli megalapítása óta ez a legátfogóbb reform. Az is nagyon fontos, hogy a fejlődésekre reagáljunk, a fejlődéssel lépést tartsunk. Az elmúlt időszakban Hübner asszonynak, aki ennek a szakbizottsága az elnöke is, valamint az én valamint előző időszakában biztosként is támogatni ezt az ügyet. Nagyon szépen köszönöm, hogy morális és minden szempontból támogatta a törekvéseinket, és ennek eredményeképpen a parlament most bizonyos tartalmi célokhoz köttendő finanszírozásról döntött, tehát a Lisszaboni célok a, az idős, a régi tagállamokat kötelező jelleggel, az új tagállamokra pedig önkéntes jelleggel szab ki bizonyos célokhoz kötött, bizonyos összegek célokhoz való kötését. A regionális politika a mi szívügyünk, a közös európai célokat megfelelő finanszírozással és megfelelő intézkedéssel kell megtámogatnunk, és ezeket a célokat többek között az Európa 2020-as növekedési stratégia céljait így tudjuk majd megvalósítani. <clears throat> nyilván politikailag, politikai naivitás az, hogy az összes 28 tagállam egyenlően, egyaránt szívvel, lélekkel fogja követni majd ezeket a célokat. Minden esetre nagyon jó, hogy az adott adott összeggel az összes európai, az több mint 200 európai régióban sikerül majd a, pénze, a, a célokat megvalósítani. Az európai versenyképesség már is javul az ilyenfajta célok megvalósítása nyomán. Például, hogyha az új, hogyha megújuló energiák részarányát 20%-ra tudjuk emelni, és hogyha az energiahatékonyságot is meg tudjuk javítani 2020-ig, akkor ez nem csak a globális éghajlatváltozási célokat fogja támogatni, hanem más szempontokból is nagyon hasznos lesz, amelyek ugyanilyen fontosak. Hogyha megnézzük az európai kereskedelmi egyenleg struktúráját, látjuk, hogy 2012-ben a, az áruk és a szolgáltatások területén azt hiszem 350 vagy 370 milliárd eurós bevételt produkált, de a gáztól és az olajtól való függősége miatt mégiscsak 175 milliárd eurós mínuszba lehet kifejezni az egyensúlyt, a mérleg végösszegét, és úgy gondolom, hogy politikailag is fontos, hogy elismerjük, hogy mennyire nagy mértékben függünk a nyersanyagoktól, és sajnos most a legutóbbi ukrán fejlemények fényében különösen sajnálatos ez, a kérdés, és hogy mennyire sérülékeny egy gazdaság, hogyha ennyire nagyon függ a nyersanyagoktól. Politikai hajlandóság kell ahhoz, hogy ezt, ezen változtassunk. Az európai ö, talajban nem található túl sok hagyományos nyersanyag, ezért kell megpróbálni koncentrálnunk az megújuló energiákra, ezeket jobban ki kell használnunk. és ezen kívül az energiahatékonyság feladatára is nagyon sokkal többet kell összpontosítani, hiszen ez is fontos kihatással van az energiafelhasználásunkra, és ezzel együtt a kereskedelmi mérlegünkre is. Hogyha ezeket a célokat elérjük, akkor a nemzetközi tárgyalásokon is sokkal jobb pozícióban tudunk részt venni, hiszen minél kevésbé vagyunk függőek másoktól, annál határozottabban tudjuk magunkat képviselni, a saját érdekeinket képviselni, és nemzetközi szinten érvényesíteni. Például a két, Horizont 2020-as program a kutatási fejlesztési célokról szól, és ezek között a ritka földfémek kinyerése az, ami például speciális európai feladat, és az ipar támogatása ezekkel kapcsolatban is nagyon fontos, hogyha ezeket meg kell ha ezeknek csak is az importjára támaszkodunk, és ilyen alapra helyezzük az iparunkat, akkor megint csak túlságosan függőek leszünk az ilyen nyersanyagoktól. Ezért nagyon fontos, hogy olyan technológiákat állítsunk, vagy dolgozzunk ki, amelyek segítségével a nyersanyagoktól való függőséget csökkenhetjük, például mesterséges anyagok kidolgozása segítségével, és végül új termékeket állítsunk elő. A regionális politika is fontos lesz a jövőben, és nagyon szorosan össze fog függeni a Horizont 2020-as programmal. A tudás köröztetése, cirkuláltatása az Európai Unión belül rendkívül fontos, hiszen a a, a tudás egyik régióból másikba való átadása nagyon ö, fontos cél. Litvániában például a lakosság 10%-kal növekedett a népesség száma, Románia pedig két millióval, Románia két millió embert vesztett el, más országokban is kivándolnak az okos, jól képzett emberek annak érdekében, hogy máshol dolgozzanak, és a regionális politikának abba az irányban kell mennie, hogy ezt igenis támogassa, de úgy, hogy ezzel a közös európai célokat tud, meg tudjuk valósulni, valósítani. Itt az ex ante feltételesség is fontos, ennek figyelembe vélemé, vételével kell mindezt megszervezni, és nagyon fontos tudni azt is, hogy ahol a megfelelő fejlő, fejlesztés folyik, oda kell majd irányítani a forrásokat. A 274 régió közül tehát meg kell vizsgálni azt, hogy milyen fajta tudás melyik régióban koncentrálódik, és hogy ezzel kapcsolatban milyen beruházása vagy, vagy forrása van szüksége. Hogyha egy országban például az infrastruktúra fejlett, vagy a közlekedés közlekedésbe kell befektetni, akkor azt kell nézni, ak- akkor ennek megfelelően kell eldönteni a közlekedési fejlesztési stratégiát. Az, hogy ö, ö, integráljuk a vasúti közlekedést, a vízi közlekedést, a közúti közlekedést és a légi közlekedést is. Tehát mindezt úgy kell megszervezni, hogy ezek egymással összefüggjenek, mégpedig olyan intelligens és okos módon, amit csak egy stratégia tud megvalósítani. Tehát a stratégiák alapján kell a projekteket kidolgozni, nem pedig fordítva. Köszönöm szépen az Európai Parlamentnek és a REDI szakbizottságnak különösen, hogy biztosította, illetve segített biztosítani azt, hogy a környezetvédelem, az energiahatékonyság és a megújuló energia területének ilyen fontos jelentőséget ad. Ezeket minden befektetés szempontjából különösen figyelembe kell venni. Ez biztosítani fogja a még jobb végrehajtást. Jelenleg is tárgyalunk a tagállamokkal a programokról, és már is megérkeztek azok a kívánságok, mely szerint nagyobb fokú rugalmasságra lesz majd szükség. És az államokból sokszor az az üzenet érkezik, hogy a rugalmasságot azt eh, néha úgy értelmezik, hogy mindenki azt csinál, amit akar. És hogy a tagállamok meg a régiók, mint hogyha egy étlapról szabadon válogathatnának, hogy mit eh, szeretnének támogatni, illetve hogy mihez igényelnek támogatást. Hát kérem szépen ez úgy van, hogy nem lehet szabadon válogatni egy étlapról, hanem megvan az a bizonyos kúra, az a diéta, amit követni kell, és ezzel kapcsolatban mindenkinek be kell tartani a játékszabályokat, és olyan tárgyalásokat kell folytatni, amelyek a politikákat, projekteket úgy alakítják, hogy közös céljainkat, európai szintű céljainkat elérhessük. Ilyen módon az európai adófizetők érdekeit is tudjuk szolgálni, hiszen biztosítjuk azt, hogy a pénzeket a legmaximálisabb kihasználtsággal odairányítsuk, ahol arra a legnagyobb szükség van. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr. Most pedig a két, az Európai Parlament két jelentéstevőjéhez fordulunk. Az első lesz Lambert van Nistelrooy úr. Sajnos mindössze 5 percet tudok nekik adni. Köszönöm szépen. Hübner asszony, nagyon örülök, hogy látok itt a kollégákat a 15 kollega van jelen a szakbizottságból, a regionális fejlesztési szakbizottságból, hogy találkozzon a nemzeti parlamenti kollégákkal. Ez egy alapvető dolog. Van, aki azt mondja, tehát még öt évvel ezelőtt azt kérdezték, hogy folytassuk egyáltalán a kohéziós politikát? Minden régiót vegyünk figyelembe Európában? Vagy inkább a szegényebb régiókat fektessünk be? Tehát nagyon hosszú ideig folyt a vita, és a vita eredménye az lett, hogy egy új, megreformált kohéziós politikát hoztunk létre a teljes ö, régió együttes számára, nem csak bizonyos régiókra. Ugye tudjuk, hogy mennyire ö, hihetetlen számadatokat kapunk az egyes tagállamokból, például a munkanélküliségi ráta rátával kapcsolatosan. Át kellett gondolni, hogy milyen elvek vannak mind ezen témák mögött. A szolidaritást kellett biztosítani az Európai Unió gazdagabb régiói és más régiói között. Ahogy a biztos is elmondta, elfogadhatatlan az, hogy Európa bizonyos régiói elvesz veszítik a legjobb munkaerőjüket, például a fiatalok elmennek onnan. Például Portugáliában jelenleg azt látjuk, hogy hogy nagyon sok minden nem működik. Például Portugáliában, ez csak egy példa, sokkal magasabb rát, növekedési ráták vannak bizonyos helyeken, mint Németországban, de tízezerek hagyják el Portugáliát, tehát újra kellett ezt a politikát fogalmazni. A nemzeti vezetők a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatosan csodálatos dolgokat mondtak el, hogy a legversenyképesebbek lesznek technológiai szempontból fejleszteni fogják a régiókat. Nem, ez nem működött. Emlékszem, hogy még 2005-ben volt egy értékelés, és senki sem akarta a Lisszaboni stratégiát. Itt egy több szintű megközelítésre volt szükség, hogyha Európa sokkal fenntarthatóbb, zöldebb hatékonyabb akar lenni, akkor új típusú kötelezettségvállalásra van szükség az Európai Bizottság, a nemzeti államok között, a kormányok között. Egy új típusú megközelítésről van szó, és az új jogszabályokra is szükség volt. Továbbá, 80 trilógus, tehát háromoldalú tárgyalás volt a témában. Egy évvel ezelőtt még egész egyszerűen nem fogadták el a ö, különböző tagállamok az, hogy egy új típusú ö, funkcióra, modellre van szükség a finanszírozás területén is. Mi azt akartuk, hogy egy új menetrend legyen, egy ütemterv legyen az elkötelezettségek, a kötelezettségvállalások terén is, a partner kapcsolatok szintjén partnerekkel szerződéseket kellett kötni, a stratégiákat, a megközelítéseket kellett figyelembe venni. Aztán ott van az intelligens szakosodást támogató stratégia. Egy új koncepciót próbáltunk meg nyíl, nyilván érvényre juttatni. Most, amikor a Lisszaboni szerződés bevette a területi kohéziót is, most már a nanotechnológia, az, az autó, a gépkocsipar és nagyon sok más területen Európa együttműködik. A kombinálják a kutatást és a fejlesztést, az oktatást. Tehát az intelligens szakosodás feltételezi az ex ante feltételrendszert is, és minden állam számára kötelezővé vált az, hogy a különböző témákat, projekteket, klasztereket, tevékenység klasztereket fejlesz-e, és kombinálja a különböző területeket. Ahogy már elhangzott, a Lisszaboni stratégia, stratégia önmagában egy csőd volt, és folyik a vita a nemzeti parlamentekben is, a nemzeti kormányokkal. Ugye erre szükség van, mert fel kell készülni, a ré, fel kell készíteni a régiókat, a polgárokat erre az új helyzetre. Itt nem csak az öt ö, ö, alapra gondolok, a, hanem a Horizon 2020-ra, kutatásokra, az ökológiai fejlesztésre. Azzal zárnám, ha megengedik, hogy meg kell próbálni megérteni azt, hogy egy új politikára volt szükség, és valamit kell tenni majd a következő években is. Ez csak egy bevezető, ugye? A vitához jövőre vagy az elkövetkezendő években rá kell mutatni, hogy milyen fejlesztésekre van szükség és reméljük, hogy az első eredmények majd meg is születnek ebben a közös politikában, az új kohéziós politikában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jan Olbricht következik, aki a regionális alapokkal foglalkozik. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon röviden önök törvényhozók, mi is törvényhozók vagyok. Kicsit más eszközökkel dolgozunk mi rendeleteken dolgozunk. A rendeletek nemzeti szinten adaptáció nélkül lesznek érvényesek a nemzeti parlamentek, nem készítenek adaptációt azokhoz a rendeletekhez, amelyek tehát az Európai Parlamenthoz. Lambert van Easteroy, Viktor Bossinárú és én és kollégáink más, más alapokért felelünk. Most a regionális fejlesztési alapra térnék ki nagyon fontos, hogy az állam különböző szinteken vezessen be. Háromféle régiót vezettünk be. Nem adminisztratív régiókat, hanem a NAC 2 szintjen. Kevésé fejlett, átmeneti és fejlettebb. Ez nagyon fontos, fontos főleg egyes tagállamok számára. És van olyan régió, amely a kevésbé fejlettből átugrott közvetlenül a fejlettebb régióba a köztes stádium kihagyásával. Nagyon alapos olvassák el a szöveget, mert attól függően, hogy milyen a régió meghatározása, különböző feltételek vannak. A koncentráció típus a régió típustól függ. Más a fejlettebb, közepes, kevésbé fejlettben. Más a helyzet például Mazovia esetében, mint olyan régió esetében, amely máskor került át a kategóriába 50-80 százalékig terjedhet a koncentráció, vagy legalábbis két tematikus célkitűzés kell legyen. Innováció, a KKV-k alacsony kibocsátás például minimum szintet vezettünk be az energiahatosakra. Kevésbé fejlett legalább 12 százaléka az alapoknak, de hogyha a kohéziós alapokat is használják, akkor magasabb is lehet. Az átmeneti típusnál 15 százalék, és a fejlettebbnél 20 százalék. Nagyon fontos, mert ez a százalék nemzeti szinten újra szabályozható kérdés, hogy milyen támogatásra jogosult egy régió. Azon dolgozunk, hogy azon dolgoztunk, hogy melyik regionál milyen feltétel szabjunk meg. Mivel csak öt percem van, minden részletet nem térhetek ki, de értelmezni kell az európai szöveget, hogyha rosszul értelmezik a jogosultságot, nagyon sok problémát fog a jövőben okozni, ezért önökre kemény munka vár. Más az orientáció az urbanizációval kapcsolatban az RDF-nél, a regionális fejlesztési alapnál ez legalább 5% kell legyen. Ezek az új elemek a kohéziós politikában. Az európai szintű jogrendszer a kohéziós politikában nagyon részletes. Nem a szokásos európai blabla, ez, amit mondok. Ezek nagyon konkrét részletek, teljesen világos, egyértelmű értelmezésre, hogy ne legyenek hibák a kohéziós politikában. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Most megnyitom a vitát. Szeretnék mindenkit megkérni arra, hogyha szeretne szót kapni, akkor tegye meg most, mert akkor majd meglátjuk, hogy kb. mennyi idő jut minden hozzászólóra. Tehát mindenki jelentkezzen most, hogyha szólásra akar emelkedni, és természetesen az európai parlamenti képviselők is hozzászólhatnak. Először Ausztriából Pirkel, Pirkel Huber úr. Köszönöm szépen, elnök úr, itt vagyok. Nagyon érdekesek voltak a bevezető beszédek. Szeretettel üdvözlöm a biztosunkat is, és köszönöm szépen, hogy a nemzeti parlamenteket meghívták erre a találkozóra. Szeretném én is megerősíteni, hogy ez jó lehetőség, a foglalkoztatás javítására és a versenyképesség javítására is az Európai Unióban. Biztos úr a megújuló energiák témáját említette. Kérdést szeretnék föltenni ezzel kapcsolatban. Pontosan az válság idejében két-három példa jött elő, például por portugál autópályák esete. Én például Görögországból ismerek egy nagyon jó esetet, amikor 30 ezer fiatal tért vissza a <clears throat> vidéki régiókba azért, hogy projekteket indítsanak el. Tehát pontosan az ilyen kisméretű projektek is képesek képesek arra, hogy megtörjék a rossz tendenciákat. A befektetéseknél bizont az a kérdés, hogy van-e racionalizáló hatása. Különösen az Agdár szektorban, amely sok kelet-európai országban aktuális, hiszen ott ebben a szektorban nagyon nagy a munkanélküliség, és hogyha arra gondolunk, hogy a partnerségi megállapodásokon kerül, keretén belül milyen viták vannak, milyen tárgyalások vannak, akkor tudjuk, hogy a foglalkoztatási hatásokat is értékelik a programoknál, és hogy garantálni kell azt, hogy ezzel szem, ebből a szempontból is ö, jogosultak a projektek a támogatásra. Hallottam a szavait, és elmondanám, hogy én regionális szinten is tevékenykedek, és elmondanám azt is, hogy nem mindig sikerül az, hogy a parlament rákényszerítse a minisztériumokat arra, hogy a megállapodott szabályok szerint működjenek. Tehát arra kell szorítani a minisztériumokat arra, hogy ezt megtegyék, hogy legalább a már elfogadott jogszabályok szerint működjenek, és hogy, a, nem, hogy ezeket nemzeti szinten is ültessék át mindenképpen a jogszabályok közé. Ezen kívül nagyon fontos, hogy, a, hogy minden részvevőt vonjanak be, és ezzel kapcsolatban jó lenne, hogyha javaslatokkal is élne a bizottság, tehát hogy milyen módon tudnak minden érdekeltet bevonni a munkába. Lukasz. Köszönöm szépen. Hollandiából Anvi Lukasz a következő hozzászóló. Köszönöm szépen a meghívást, hogy eh, eljöhettem a eh, Fontos eh, véleményt cserélni más tagállamok kollégáival, mielőtt elkezdeném mondanomat. Egy ügyrendi kérdés. A holland parlamentben a vendégek beszélnek először. Köszönöm szépen, hogy ugyanezt tehetjük itt Szeretném, hogyha ezt a példát más szakbizottságot is követnék, és a kollégáik, a tagállami vendégeket szólaltatnánk meg először, és akkor utána az Európai Parlament tagjait. A holland parlament a kohéziós politika tárgyalásainak eddigi eredményeivel elégedett. Pontosan azt szolgálják, amit szeretnénk, a nagyobb versenyképességet. Kormányunk azon munkálkodik, hogy a kohéziós alapokat a lehető legjobban használja fel. A képviselők örülnek, hogy a hosszú távú beruházásban a tudás, az innováció hangsúlyos szerepet kap így a két politika a találkozik a regionális fejlesztési politika és a növekedés szolgálata. Köszönöm honfitársamnak, Fan Nisztelrooy úrnak, hogy hozzásegített ehhez az eredményhez. A cél a lehetőségek megteremtése és nem a gyengeségek kompenzálása. Ezért a strukturális alapokat szerintünk tovább kell ö, csökkenteni. A ö, makro ö, gazdasági kondicionális függvényével. Köszönöm szépen! Thank you very much for respecting. Köszönöm szépen, hogy betartotta az időt. Most pedig Portugáliából Carlos Costa Neves urat kérem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálok a bíró tagjainak is. Nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, hogy itt együtt vannak a nemzeti parlamentek képviselői és az Európai Parlament képviselői. A portugál parlamentben. Természetesen folyamatosan követjük ezt a nagyon bonyolult folyamatot, és üdvözöltük a múlt héten, hogy elfogadták a több éves pénzügyi keretet. Természetesen most meg kell érteni, hogy hogyan lehet a több éves keretet végrehajtani, és ahhoz, hogy ezt gyorsan megtegyük, mivel ugye tudjuk, hogy a munkanélküliség növekszik, elsősorban a fiatalok körében, hogy, egy, hogy szegényednek el az emberek, tehát vannak olyan elemek, amelyek nagyon nehezen kompatibilisek azok, azokkal az elvekkel, amelyeket itt az Európai Unióban védünk. Azt szeretném elmondani, hogy teljes mértékben egyetértünk a prioritásokkal, nevezetesen, hogy a növekedés kell elősegíteni, és a munkahelyek létesítését. Arra is szükség van, hogy a különböző pénzügyi, egy, egyéni pénzügyi programokat elfogadjuk, és ennek érdekében Természetesen nem lehet a határidőkön túl haladni, az operatív programoknak hatályba kell lépniük 2015-ben, de már 2014-ben el kell indulni a projekteknek, biztosítani kell a finanszírozást, és a polgároknak érezniük kell ezeknek a kezdeményezéseknek az eredményeit, a hatásait. Éppen ezért mi készek vagyunk arra, hogy segítsük Önöket. Köszönöm szépen. Most pedig Spanyolországból Antonio Hernández úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen eh, a Regionális Fejlesztési Bizottság tagjainak is, hogy meghívtak bennünket. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk és képviselhetjük a spanyol parlamentet eh, kollégámmal, Machado kollégával a szocialista pártól. Nagyon fontos önökkel eszmét cserélni, ez egy nagyon fontos szakbizottság, ugyanis a jövőbeli kohéziós politika végrehajtásáról van szó. Az első kohéziós alap ugye az, az önök bizottságának az alapja. Úgyhogy én azt kérem, hogy sokkal ö, sűrűbben találkozzunk, elnök asszony, tehát az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek együtt tudják a fontos témákat megvizsgálni, és hogy az időt is betartsam, elmondanám, hogy én egy távol, távol eső régiót képviselek, és általában az úgynevezett ultraperiférikus területeknek teljesen speciális szükségletei vannak objektív szükségletek vannak az ilyen típusú régióban. Természetesen az egyensúlyt kell biztosítanunk. Azt hiszem, hogy a legtávolabb eső területek kohéziójáról is beszélni kell. Ez egy alapvetően szükséges dolog. Aztán ott van a szociális gazdaság kérdése egy ilyen távoli régióból jönni, és nem beszélni a szociális gazdaságról, nem lenne koherens. Éppen ezért jó lenne, hogy eh, ha bátorítanánk a szociális gazdaság fejlődését is. Ez egy nagyon fontos terület, nagyon időszerű, és a Horizon 2020-nak is az egyik pontja. Ugye itt, ha a szociális kirekesztés ellen, a szegénység ellen akarunk fellépni, 20 millió európait érintenek ezek a kérdések. Elnök asszony, tisztelt képviselők, a legtávolabb eső régiókra nagyon oda kell figyelnünk. A kohézióra ezeken a területeken és formálisan is az Európai Bizottságnak kötelezettséget kell vállalnia a koherens tevékenységért, bátorítani kell a szociális gazdaságot. Köszönöm szépen. Most pedig az Európai Parlament egyik kollégájának adom meg a szót, Angorakis képviselő úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon figyelmesen követtem az elhangzottakat, és el kell, hogy mondjam, hogy Hán biztos úr megint kiváló volt, nem csak azzal, amit mondott, mert úgy gondolom, hogy a végkövetkeztetés le lehet vonni. És nevezetesen ez pedig az, hogy nincs már kohéziós politika, ezt ki kell mondani. Senkit nem érdekel, formális szinten sem. Igen, vannak ö, olyan régiók, amelyek egy kicsit gyorsabban fejlődnek, hogy elérjék a többieket, beérjék a többieket, de látom, hogy Van Roy éppen panaszkodik. Akkor felteszem neki a kérdést. Van Roy úr, az elkövetkezendő öt évben mi, mely, milyen különbségek lesznek az Európai Unió régiói között. Mi számításokat csináltunk, és azt látjuk, hogy azok a programok, amelyekről itt beszélnek, ezek lehetővé teszik majd a konvergenciát, a kohéziót? Nem ez nem lesz így. Miért? Azért, mert ezek a programok inkább a különbségeket fogják felnagyítani a, a régiók között. Miért? Hát te hallgassa meg Hán biztos urat. Elmondta, mik a problémák. A gazdasági növekedés nagyon csekély, munkanélküliség, és így tovább. Melyek azok az országok, amelyek legkevésbé termelékenyek? Van Nistelrooy úr beszélt az együttműködésről, európai régiók között, a kutatásról, a fejlesztésről, és így tovább. Voltak programok, az ESPRI program is ilyen volt, de ezeket meg kellett volna valósítani. Együtt kellett volna működni a kutatás és a termelés szintjén, de mi történt? a, olyan régiókba mentek, ahol a legalacsonyabb, legolcsóbb volt a munkaerő. Ugye látjuk Spanyolországban, Görögországban mi a helyzet, ott hagyják az országokat az emberek. Na most én azt mondanám, hogy jó, hát álmodozhatunk természetesen. Azt is tudjuk, hogy Görögországban a német és a francia vállalatok nagyon sokat ruháztak be a metró építésbe, autópályákat építettek. De Rodoszon most éppen négy ember fulladt meg nemré, nemrégiben. Tudják, hogy miért? Azért, mert egész egyszerűen nincsenek autóutak. Esett az eső, az emberek megfulladtak a múlt évben, az elmúlt években, ugye, hogyha beruháztak volna például olyan lakásokba, házakba, amelyek ellenállnak a földrengéseknek, amelyek biztonságosabbak, ugye az, az kellett volna, de ezt nem tették meg, köszönöm, és a helyzet még inkább súlyosbodni fog. Most pedig a Dán parlament részéről Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a mai találkozóra. Amikor az országok között el kell osztanunk a forrásokat, nagyon fontos, hogy egy olyan modellt használjunk az elosztáshoz, amely minden régió, eh, régiót figyelembe vesz. Tehát azokat a régiókat is, amelyek a gazdagabb Európai Uniós országokban találhatók, hiszen ott is ugyanolyan kihívások vannak, mint a szegényebb régiókban. Ez a modell, amit most elkészítettek, abból a szempontból számolja ki a támogatást, hogy az Európai Unió átlagához képest milyen gazdag vagy milyen szegény a régió vagy az ország. Tehát a szegényebb országok ebből a rendszerből sokkal nagyobb hasznot húznak, míg a gazdagabb országok, ahol a régióknak ugyanolyan problémákkal kell küzdeniük, például az urbanizáció, a vidéki területek elnéptelenedése vagy más problémák miatt, ezek az országok nem tudnak profitálni ebből a rendszerből. Ezért arra szólítanék fel, hogy amikor a támogatás nagyságást ki kell számolnunk, akkor ahelyett, hogy egy olyan modellt használunk, amit a a, amit az általános ország adatokból számítunk ki, amikor megnézzük, hogy milyen a, inkább meg kellene nézni, hogy milyen az oktatási szint, hogy milyen a városiasodás szintje, hogy milyen a munkanélküliség szintje az adott régióban, stb. Mert ilyen módon sokkal pontosabban meg tudjuk határozni, hogy mire van szüksége a régiónak, és sokkal egyenlőbben tudjuk majd kezelni minden tagállamot. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Cseh köztársaságból Milos Tisztici szenátor úrnak adom most meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A cseh parlament nevében én is nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak minket erre az ülésre. A Szenátus Régiós Fejlesztési Bizottsága tagjaként <clears throat> és Visszacsin a régió korábbi vezetőjeként szeretném aláhúzni, hogy nem csak a kormányokat, hanem a régiókat is képviseljük most ezen a találkozón. Elnök asszony, ön azt mondta, hogy az ex-ante feltételek jelentős fontossággal bírnak a régiós politikában. Hán úr is hangsúlyozta azt, hogy milyen fontos az, hogy mindenre a megfelelő időt tudjuk fordítani. Szeretnénk egy problémát kiemelni a partnerségi megállapodások tárgyalása során, amely időnként teljesen reménytelen helyzetbe taszít minket, ez pedig az, hogy néhány ex ante feltétel európai irányelvekhez kötődik, amelyeket átültettek a nemzeti jogalkotásba hogyha a bizottság nem találja úgy, hogy ez az átültetés megfelelőképpen valósult meg, akkor a bizottság az adott tagállamotra szankciót szab ki, de először levelet ír az a tagállamnak, a tagállamnak erre reagálnia kell, meg kell magyaráznia, hogy az adott irányelvet miért nem ültette át kellőképpen. Hogyha a tagállam válaszol, akkor tovább húzódik ennek az ügynek a megoldása, tovább tolódik a határidő, és akkor problémákba ütközünk. Ugyanis a bizottságnak a tagállami levélre adott válaszával kapcsolatban már nincsen meghatározott határidő. Tehát egy olyan ország, amely például az ex ante feltételrendszerrel kapcsolatban nem teljesít valami feltételt, például az energia hatékonyság feltételét, <clears throat> vagy hogyha épületről van szó, és ott 2016-os dátumról van szó az er-, er-, energiahatékonyság szempontjából. És hogyha az ország elküld, elküldött a bizottságnak egy levelet, akkor arra a határidő hiánya miatt végtelenségig húzódhat a válasz, és ezzel az egész, kollé, ez az, az egész levelezés. Vlaszák biztosnak már írtam, és megkértem, hogy ezt a helyzetet változtassa meg, hiszen hogyha az ország bizonyos határidőn belül kell, hogy válaszoljon a bizottság kérdésére, akkor én úgy gondolom, hogy a bizottságnak is ugyanígy kellene tennie. Ez a jelenség komoly problémákat okoz a partnerségi megállapodások tárgyalásánál, az ex ante követelmények teljesítésénél, ahol sok határidő 2016-os. Hogyha a bizottság vég, végéltelenségig várhat a válaszsal, akkor az a mi munkánkat is akadályozza. Köszönöm. España. Köszönöm szépen. José Antes de az a Szánó, Spanyolország. Köszönöm szépen. Elemezzük a kohéziós politikákat nagyítóval, hiszen nagy válság van az európai területeken, az európai polgárok körében, csak másként érinti őket. Vannak olyan országok, ahol nan elvándorol a szürke állomány, másokhoz pedig bevándorol. Egyesek eh, nehezen eh, érik majd el a 2020-as eh, konvergencia célokat. Megdöbbentő módon a déli országokat arra vette a hogy a masszív munkanélküliség, fiatalok elvándorlása, szegénység szavakat használják Európa déli államaiban. A görög képviselő elkeseredett szavait hallottuk, csak a szolidaritás jelenthet megoldást úgy gondolom, hogy akik a legkevésbé tudják betartani a makrogazdasági feltételrendszert, nem szabad magukra maradjanak. Azzal a feltétellel, hogy a régió vagy az ország kormánya megfelelő technológiai előrelépést megteszi, plusz oktatásban és más területeken. Ezt meg is teszik Spanyolországban, Európát építjük, a polgárok Európát és a régiók Európáját. Hogyha nem sikerül a makroökonomiai feltételrendszert értelmeznünk, akkor a különbségek csak fokozódni fognak abból a gondolatból kell kiindulni, hogy Dél-Európa gazdaságai más valóságot képviselnek. Nem beszélhetünk róluk anélkül, hogy szegénységről beszélnénk, eh, illetve eh, az emberi erőforrás fejlettségi indexéről. Hán biztos úr gondolja, hogy sikerül a makro gazdasági feltételrendszert rugalmasan értelmezni, hogy a déli országok ebből profitáljanak, mert övék a legrosszabb helyzet. Magyarország ékes úr. Elnézést. Köszönöm, üdvözlöm a biztos urat is. Az elmúlt két és fél év egy hihetetlen kemény munka volt ahhoz, hogy valóban az Európai Parlament a múlt héten a döntését meghozza. A Magyar Parlament Európai Egyek Bizottsága ezen a héten foglalkozott magával a fejlesztési és mezőgazdasági forrásoknak a e, következő időszakban történő elosztásával, és itt szeretném kihangsúlyozni az Európai Ügyek Bizottsága gratulál a bizottságnak, és gratulálnak a döntésnek, amely alapján Magyarország 35 milliárd eurót tud a következő időszakban felhasználni. Szeretném külön kiemelni, hogy <clears throat> nagy jelentőségű döntés volt az is, hogy az áfa beszámíthatósága is megoldást talált most már, valamint a nemzeti finanszírozásnak a kérdésköre is megváltozott, hisz ugye idáig 75%-ról most fölemelkedett 85%-ra, és a nemzeti hozzájárulásnak ugye a 25-15%-ra e, történt a lecsökkentés. Ez egy óriási lépés egyébként a, e, e, ezen időszakban. Külön meggyőződése Magyarországnak az, hogy a fejlesztési forrásoknak megközelítőleg a 60%-at gazdaságfejlesztésre, munkahelyteremtésre kívánja fordítani, ami egy óriási lépés, is az elmúlt három év folyamán Magyarországon 11,4%-ról 9,8 százalékra csökkent a munkanélküliség. Nagyon fontos lépés volt az is, hogy a régió kérdését is megpróbálja kezelni eh, maga a döntési folyamat, hisz a közép-magyarországi régió esetében ugye Budapest és a eh, Pest megyének a támogatási rendszere is eh, tulajdonképpen megváltozott, pozitív irányba tudott fordulni. Ami nagyon fontos, hogy várhatóan 1200 millió 1200 milliárd forintot fog Magyarország költeni a foglalkoztatás, a kutatásfejlesztés is egy hihetetlen mértékű <clears throat> költségvetési forrásokkal fogja majd kiegészíteni a következő időszaknak a fejlesztés forrásainak a felhasználását. Ami nagyon fontos, hogy Magyarország a 16 eddigi operatív program helyett tulajdonképpen 9-et fog a következő időszakban megvalósítani. Én külön örülök annak, és a Magyar Parlament és Európai Bizottsága is, hogy kiemelt szerepet fog kapni a környezetvédelem, éghajlatváltozás, vízvédelem kérdése, ezek óriási dolgok, mert eh, én úgy érzem, hogy ez egy óriási előnye az Európai Uniónak, hogy ezen a területen önállóan meghozta azokat a lépéseket, amelyeket eh, más országok, ugye akár Amerika, Kína nem volt képes az elmúlt időszakban. Nagyon fontosnak tartjuk az élelmiszer biztonságnak a kérdését, ökogazdálkodásnak az erőteljesebb eh, támogatását, kihangsúlyozását, és itt nagyon fontos a jövő nemzedéke szempontjából a fenntartó fejlődésnek a kérdése, a regionális egyenlőtlenségeknek a kérdése, gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés, és itt szeretnék egy dolgot kihangsúlyozni. Én úgy látom és úgy érzem, mint magyar parlamenti képviselő, ugye annak idején megfigyelő státuszban itt voltam az Európai Parlamentben is, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a tudományos parkok kérdéskörére, a szabadalmaknak a, a, az itthoni megőrzésére fogalmazunk ugye az Európai Unión belül, mert mások ebből a szempontból sokkal előnyösebb helyzetbe tudnak kerülni. Én kimondottan ezekre szeretnék mindenképpen koncentrálni, és a, ahogy említettem, ugye a magyar gazdaság területén munkanélküliség, gazdasági növekedés, maga az infláció, ugye az októberi adatok szerint 0,9% volt, és hát a költségvetés is tartható a 3%-on belül. Tehát úgy érzem, hogy azok után a hihetetlen erős lépések után, amelyet a magyar kormány megtett az elmúlt időszakban, szép lassan megjönnek az eredményei, és ezekhez ezek a források óriási nagy segítséget fognak nyújtani a következő időszakban. Köszönöm még egyszer elnök asszony, és külön gratulálok a biztos úrnak, bizottságnak és a költségvetés elfogadásának is. Köszönöm szépen Josif Matula, román parlament. E, először is e, megpróbálom nem elismételni azt, amit már mondtak, és röviden hozzászólni a törvényhozási csomag a következő periódusra végre elfogadás nyert. A kohéziós politika a lehető leggyorsabban fel kell álljon a hatékonyság érdekében. Két aspektusról beszélnék, amelyek szerintem nagyon fontosak. Elsősorban a kevésbé fejlett régiók számára az Európai Unióban azokból a konklúziókból, amelyet a 7. és 8. bizottsági jelentés tartalmaz, valamint a 2007-2013-as pénzügyi keret teljesítéséből abból az a konklúzió vonható le, hogy a konvergencia folyamatot a válság leállította, sőt meg is fordította, és a régiók közötti különbségek még csak még tovább mélyültek mindig is voltak különbségek a GDP per fő mutatók között. A gyengébb régiók az EU-ban szenvedtek a legtöbbet, és kezdtek a legkorábban szenvedni ettől a válságtól. Úgy gondolok az európai intézmények és a nemzeti hatóság, nemzeti parlamentek két dologra kell koncentrálnak. Először is a partnerségi megállapodások, Szeretném megkérdezni, hogy áll a helyzet a partnerség megállapodással, a, a, mert 2014. január 1-én kell életbe lépjenek. Ezzel kapcsolatban tehát szeretnék figyelmeztetni arra, hogy ez már itt van a küszöbön. Másrészt a, a gazdasági, eh, gazdaságfejlesztés közép és hosszú távú eszközeire szeretnék eh, rákérdezni. Ez főleg az új tagállamokat érinti. Az alternatív eszközöket gyakorlatilag a válság befagyasztotta. Ezt elfogadjuk, a bankok megmenekültek a válságtól, de a bankok és más pénzügyi intézmények készek-e arra, hogy támogassák a gazdasági fejlődést az új tagállamokban, hogy kikerüljenek a válságból. Azt hiszem ez is fontos. Ezzel is foglalkoznunk kell nekünk is és a nemzeti parlamentek tagjainak. Ezt azért mondom, mert a bizottság most adott ki egy jelentést, amely pontosan ezzel a kérdéssel foglalkozik az európai gazdaság hosszú távú fejlesztése. Még egy valami gratulálni szeretnék sokaknak, akik részt vettek a tulajdonképpen soha elfogadásában. Italian Chamber of Deputies, Mr. Tommaso Correa. Tommaso Curro az olasz képviselőházból. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az ülés megszervezőinek, szervezőinek. Nagyon jó alkalom ez arra, hogy a jövőbeli európai kohéziós politikáról eszmét cseréljünk. Az európai kohéziós politika pénzügyi szempontból jelentős részét teszi ki a költségvetésnek stratégiai feladatokat lát el, nagyon átfogó, bonyolult tevékenységekről van szó az Európai Unióban. Ami a gazdasági pénzügyi válságból való kilábalást illeti, azt látjuk, hogy hát nagyon messze tűnik még előttünk ez a kilábalás. A kohéziós politika foglalkozik a 2014-2020-as pénzügyi lehetőségekkel, és azt látjuk, hogy 8%-kal csökken a költségvetés a jelenlegi helyzethez képest. Ez nem egy pozitív dolog természetesen, és azt szeretnénk ezzel szemben, ugye, hogy a gazdaság növekedjen, hogy jobb legyen a polgárok élete, hogy nagyobb legyen az európai integráció. Olaszország egy olyan ország, amelyben még mindig nagyon-nagyon nagy különbségek vannak a fejlesztés, fejlődés terén az észak és a déli régiók között. Az Európai Unió kötelezettséget vállalt az európai kohéziós politikán keresztül arra, hogy segíti a fejlődést a különböző régiókban. Mindenképpen fontos, hogy a rendelkezésre álló pénzösszegeket jó, jól használjuk fel. Vannak példák arra is, hogy új eszközöket próbálunk megtalálni, kidolgozni, hogy az infrastruktúrákat fejlesszük, mert tudjuk, hogy a különböző területeken más és más a helyzet. A nemzeti kormány is próbálja a felelősséget erőteljesebben vállalni a különböző régiókra vonatkozóan ezzel kapcsolatosan számos új eszközt próbál bevezetni, amelyek lehetővé teszik a nagyobb hatékonyság elérését. Az olasz parlament ö, maximális figyelmet szentel a ö, prioritásoknak annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló pénzösszegeket ö, jól, megfele- megcélzottan használja fel és felvegye a harcot a munkanélküliséggel szemben. Fontos tehát a munkanélküliség csökkentése, már többen szóltak az ex ante feltételrendszerről annak érdekében, hogy megkaphassák a mm, alapokból a megfelelő pénzösszegeket, a makroökonomiai feltételeket, a gazdasági kormányzást hatékonyabbá kell tenni. Teljesen evidens, hogy egy ország számára, amely nehéz helyzetben van a pénzügyi támogatása, a makroökonomiai tevékenység támogatása nagyon fontos. A kohéziós politikára szánt összegek segítik a makroökonomiai fejlődést. Arra kell vigyázni, hogy ez a recesszió ne váljon egy valódi recessziós spirállá, ami ugye csak fokozza a jelenlegi helyzetet a tagállamokban. Vigyázzunk arra, hogy a különböző intézmények megfelelő módon hajtsák végre a különböző jogszabályokat. Vannak persze kritikus elemek. Azt hiszem, hogy fontos már most új integrációs eszközöket kialakítani, amelyeket a jövőben tudunk majd felhasználni, alkalmazni. A görög parlamenti kollega is tett ezekről már említést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig lett ország következik. Dana Rejszenynica Ola. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülünk hogy elmondhatjuk a véleményünket. A legnagyobb kihívás az Európai Unió számára az, hogy egy stabil növekedést biztosítson a tagállamokban. Természetesen a kohéziós alapok nagyon fontos eszközt jelentenek a fejlődés a növekedés szempontjából. Persze a különböző eszközöket össze kell kapcsolni. Természetesen teljes mértékben érthető az, hogy a nemzeti finanszírozás nem lehet csak társfinanszírozásként elképzelni az EU tevékenység terén. Teljesen világos tervekre van szükség, amelyek kimondják azt, hogy a nemzeti költségvetés hogyan támogathatja vagy egészítheti ki az európai finanszírozást, és segítheti az európai tervek megvalósítását. A kohéziós alapokból való finanszírozásnak az a szerepe, hogy biztosítsa azt, hogy a kevésbé fejlett régiók is fejlődjenek, tehát kiegyenlítődés is a szerepe rugalmasnak kell lennünk, figyelembe kell vennünk a nemzeti érdekeket is a tagállamokban, a prioritásait a tagállamoknak, és speciális esetekben a, ugye a politikailag felelős kormányok kötelezettséget vállalnak. Lettországban is sikerült a 2008-as és a 2009-es válságon felül emelkedni, azért, mert mm, széles körben felhasználtuk az EU-s pénzösszegeket. A nemzeti fejlesztési tervünket kidolgoztuk a parlamentben, és ez szoros kapcsolatban van a 2020-as stratégiával. A stratégiai vízió a szükségleteken alapszik, és a megoldásokon alapszik. Szeretném azt is kiemelni, hogy az infrastruktúrába való beruházások hosszú távú eredményeket és fejlődést tesznek lehetővé. Éppen ezért figyelembe kell venni a nemzeti érdekeket, és reméljük, hogy az Európai Bizottsággal együttműködhetünk a partner eh, kapcsolati megállapodás keretén belül, és eh, a pénzösszegeket időben fel tudjuk majd használni. Köszönöm szépen. A legutolsó felszólaló a Horvátországból Pandek úr. Köszönöm szépen a meghívást, elnök asszony. Először is szeretném elmondani azt, hogy Karoblis és Han urakkal egyet értek. Ugye elmondták, hogy mi a kohéziós politika céljai, különösen a gazdaság növekedésre, az energiapolitikára utaltak. Mivel egy olyan országból jövök, amely a legújabb tagja az Európai Uniónak, engedjék meg, hogy a saját véleményemet és a mi céljaink kritériumokról beszéljünk, beszéljek, hogy mi is a helyzet Horvátországban. Persze nem akarok arról beszélni, ami már elhangzott. A kohéziós politika számunkra is elsősorban a munkahelyteremtés, a gazdasági növekedés kell, hogy elősegítse. Ezek a főbb céljaink. Fontos az, hogy a, a fejlettebb országokat kövesse Horvátország is. Természetesen beszélhetünk infrastruktúrális programokról és projektekről, de minden feltételt meg kell teremteni a gazdasági növekedéshez és a munkahely teremtéshez természetesen mindenképpen fejlődni kell, ez kétségtelen, semmiféle kétség nincs. Ugye tudjuk azt, hogy például a gáz területén milyen, mi a helyzet jelenleg az ukrán fejlemények ismeretében. A gázszállítás ugye egy fontos tevékenység, mert Körk-szigeten van a gázvezeték terminálja, és most megragadom az alkalmat, hogy elősegítsük egy kicsit ezt a programot. A kohéziós alapokból lehetne beruházni a mi célkitűzéseink megvalósítására is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mielőtt a biztos, bizt, bizottságnak adok szót, még eh, Petru Lukának is megadom a szót Romániából. Köszönöm szépen, megragadom az alkalmat arra, hogy itt van a körünkben a biztos úr, és lehetőségünk van a nemzeti parlamentek tagjaival a kohéziós politikáról eszmét cserélni. Érezzük, hogy közös eh, a véleményünk a politikáról, sokban megegyezünk. A lehetséges kihatásokról a nemzeti parlamentek szenátorai és képviselői is sokat beszéltek, de az okokról nagyon kevesen. Tehát például arról, hogy például az abszorpciós ráta miért olyan alacsony sok országban. Én most a hazámról beszélnék, Romániáról, onnan hoznék példát, ugyanis ott nagyon rosszul néz ki a helyzet. Ennek egyik oka az, az a tény, hogy az emberek nem tudják, hogy jogosultak a támogatásra az Európai Uniós forrásokból, akár nemzeti, akár brüsszeli forrásokról beszélünk. Tehát az információs e, folyamat különböző az országokban. Én Romániában egy információs kampányt folytattam le az elmúlt időszak alatt, tehát a 2007-2013-as évek közötti időszakban, de nagyon kicsi cseppek ezek a nagy óceánban, és ezért azt szeretném mondani, hogy a nemzeti kormányok sokkal többet tehetnének azért, hogy a lakosságot informálják és motiválják a pályázatírásra. Én úgy gondolom, hogy ez lenne egy olyan lépés, amelyet közösen mindenképpen prioritásként kellene kezelnünk. A másik szempont, amit szeretnék most itt megemlíteni, a közfelvásárlások kérdése. Nem csak Romániában és az új országokban probléma ez, ugyanis a az utóbbi elemzések értelmében az európai támogatások abszorpciós rátája azért annyira alacsony, mert a közfelvásárlások akadályozzák, a közbeszerzések szabályozása akadályozza ezt. Ezzel kapcsolatban is az a fontos, hogy az alapvető iránymutatásokat be kellene vezetni minden tagállamban, annak érdekében, hogy konkrét és biztonságos útmutatások létezzenek, a források igénylése, valamint a feladatok elvégzésének hatékonysága területén is. Én úgy gondolom ezért, hogy közösen ez, erről a két prioritásról kellene vitát tartanunk. Az ex ante követelményrendszert is sokan megemlítették, de én most egy egészen konkrét kérdést tennék föl biztos úrnak. Hogy gondolja, hogy milyen módon léphetnének tovább az országok ezen a területen, hogy segíthetnék ezeket a hiányosságokat, és a bizottság mit tud ezért ten, ennek érdekében tenni. Elnök, köszönöm szépen, most először hát biztos úr kapja meg a szót, aztán pedig mások is, de mindenkit kérek, hogy rövidre fogja a mondandóját. Biztos úr. Köszönöm szépen. Először is szeretném, szeretnék emlékeztetni arra, hogy a politikát olyan módon változtattuk meg, hogy jelenleg, a jelenlegi időszakban még mindig az infrastruktúra a politika központja a jövőben sem akadályozzuk meg az infrastruktúrába való befektetést. Lettországra tekintve, amely többször is felmerült, ugye Lettországból pont azért emigrálnak ki az emberek, mert nagyon alacsonyak a fizetések, és az emberek azért vándorolnak el, hogy külföldön többet kereshessenek. Hogyha szeretnénk megtartani a lakosságot az országon belül, akkor a gazdasági helyzetüket kell javítani, hogy tudjanak vállalkozásokat alapítani, hogy legyen több munkahely, és akkor, hogyha fokozatosan emelkedik a bevétel, a e, fizetések szintje, akkor ezt meg tudjuk tenni. De hogyha csak infrastruktúrába fektetünk, akkor ez nem fog sikerülni. Tehát mind a két <clears throat> téren tevékenykednünk kell, annak érdekében, hogy megváltoztathassuk a helyzetet. Görög kollégák, más kollégák is említettek különböző eseteket. Azt hiszem, hogy pontosan ezért nevezzük ezt a bizonyos jelenséget intelligens szakosodásnak. Szükség van arra, hogy tudjuk, hogy az egyes régiókban milyen lehetőség van az üzleti tevékenység kiszélesítésére annak érdekében, hogy minél több új munkahelyet teremthessünk. Végül is minden erre hegyeződik ki, hogy perspektívái legyenek az embereknek abban a régióban, ahol születtek miközben ugyanakkor tudjuk, hogy az emberek 80%-a szeretne ott maradni, ott meghalni, gyakorlatilag ahol született, szeretnének ott tevékenykedni, és, és ott családot alapítani. Tehát ezt kell megpróbálnunk ösztönözni. Az indikátorokkal kapcsolatban is kérdeztek engem, tehát hogy vannak-e e, megfelelő mutatók. Vannak bizony olyan mutatók, amelyekkel igen pontosan meg lehet mérni az említett tényezőket. Az új politika harmadik pillérét képezi ez, tehát az, hogy mérhető eredményeket kell produkálni, ezeket az eredményeket aztán közzé kell tenni, így minden polgár nyomon tudja követni a végrehajtást. Hogyha a végrehajtás nem működik jól, akkor lehetőség lesz ez ellen felszólalni, nyomást gyakorolni a nyilvánosság részéről is arra, hogy ez jobb legyen. Az átláthatóság ennek a politikának a működését még tovább fogja javítani. Az ex ante feltételességgel kapcsolatban ne keverjük össze a dolgokat a makrogazdasági feltételek, teljesítmény feltételek nem ugyanazok, mint az ex ante feltételesség. Amikor a makrogazdasági feltételességről beszélünk, akkor ez a tagállamok teljesítményéről szól az adott periódus alatt és mivel a társfinanszírozási ráta 50 és 95 százalék között van, Olaszországban 50 százalék, vagy még az alatt is található. Na most, hogyha a makrogazdasági tényezők nem teszik lehetővé a tagállamnak, hogy társfinanszírozást adjon, ami egyébként a megvalósítás legolcsóbb módja, akkor ezt valahogy kezelnünk kell, hogyha szeretnénk megváltoztatni a tagállamok helyzetét. És ha szeretnénk elérni, hogy a jogosultak képesek legyenek kihasználni a forrásokat, akkor be kell avatkozni. De már nagyon sokszor mondtuk a parlamenti viták során is, hogy a makrogazdasági feltételesség a legutolsó lehetőség, a legutolsó megoldás, a legutóbb utoljára bevetendő beavatkozás a tagállamok szempontjából. Tehát nem ez az első, amivel kezdjük a beavatkozást. És nagyon sok kiváltó tényező van, nagyon sok enyhítő tényező van, amit figyelembe kell venni, és hogyha ismételten megtagadják a helyzet megváltoztatására teendő rendelkezéseket, akkor lép ez életbe. GDP re utalt a Dán hozzászóló. Nem örül senki annak, hogy a GDP az egyetlen döntő tényező a régiók támogatásának kiszámolásánál. De egyelőre sajnos nem tudtunk megegyezni, illetve a tagállamok nem tudtak megegyezni abban, hogy milyen további tényezőket, mutatókat kellene figyelembe venni. Például vannak olyan országok, amelyek azt támogatták volna, hogyha a magas munkanélküliségi ráta számítana bele a kiszámolásnál, a nettó hozzájárulók pedig úgy gondolják, hogy ahol már eleve magas a munkanélküliség aránya, azt az országot nem kellene további támogatásokkal megjutalmazni azért, hogy magas munkanélküliséget produkál ezért jelenleg a tagállamok egyedül abban tudnak egyetérteni, hogy a GDP alapján számoljuk ki a támogathatóságot. Ez a vita még nincs lezárva, szeretnénk, hogyha további értékeket is be tudnánk venni, amely talán kicsit hűebben, pontosabban tükrözi egy ország helyzetét, de jelenleg sajnos ezt nem tudjuk megtenni, talán majd a következő költségvetési periódus alatt tudunk további adatokat is hozzátenni ehhez. Hm, aztán a horvát kollégám kérdésére válaszolvám, lehetőségem van a a cseppfolyós földgáz terminálok kérdését kommentálni lehetséges, hogy Koppe, Koppeben, Szlovéniában is Triest közelében, kikötő közelében is lehetne egy másik cseppfolyósított gáz tárolót építeni. Én úgy gondolom, hogy egynek elégnek kellene lennie, és most meg kellene határozni, hogy az az egy, az hol épüljön fel. És megint csak arról van szó, hogy ugye európai forrásról van szó, és az elfogadhatatlan az európai adófizetők szempontjából, hogyha mondjuk három tárolét építünk, és azok egymástól 100-150 kilométerre találhatóak. Az nem elég az, hogyha tároljuk a gázt, hanem a háttérországgal tartott kapcsolat is fontos, hogy milyen összekapcsolódások vannak, és azoknak a képítéséért kifizet. Úgyhogy nagyon sok tisztázandó kérdés van még ebben a témában. Ezt meg is fogjuk tenni. Politikánk részét képezi az, hogy Horvátországot, Szlovéniát vagy akár Olaszországot is megkérjük arra, hogy egymás között koordinálják ezt a feladatot, eh, annak érdekében, hogy ne kelljen a bizottságnak eh, beavatkozni, illetve döntőbíróként fellépni ebbe a folyamatba de minden esetre mindent meg, tudunk, meg fogunk tenni azért, hogy segítsük a probléma megoldását. Még egyszer mindenkinek köszönöm szépen a nyilatkozatokat, az elkötelezettséget, amelyel hozzászóltak a vitához, és még egyszer szeretném mindenkinek mindenkit megkérni arra, hogy a partnerségi megállapodásról szóló javaslatomat ne csak megtárgyalják, hanem fogadják is majd el a nemzeti parlamenteknél, és természetesen fejleszték azt, mindenki mindenkitől tud sokat tanulni. Minden esetre a jövőben még további eszmecserére lesz majd alkalom. Köszönöm a szót! Szofilopulos nagykövet úr, a szó. Köszönöm eh, szépen, elnök asszony. Herr Dr. Pirkel Huber hat meine Heimat. Egy nagyon eh, rövid megjegyzést szeretnék csak tenni. Teljesen egyet értek a megjegyzésével. A kohéziós politika a kis és középvállalatok számára igen sokat jelent, és az ezzel kapcsolatos kijelentésekkel teljes mértékben figyel, egyet értek. Csak ezt szerettem volna elmondani. Thank you. So with this we Köszönöm szépen, ezzel be is fejeztük az első ülést. Egy perc szünet, a névtáblákat kicseréljük, kérem maradjanak a teremben, azonnal kezdődik a második ülés. I'm sorry, those of you... Elnézést kérek. Azok, akik itt maradnak a másik ülésre, kérem foglaljanak helyet. A második ülés következik. A végrehajtással kapcsolatos kihívások a DG régió főigazgató helyettesével Norman Poppensel kezdjük ő a végrehajtás ügyek felőse. Köszönöm szépen, elnök hogy köszönöm, hogy meghívtak erre a nagyon fontos ülésre. Szeretném üdvözölni a nemzeti parlamentek képviselőit és az Európai Parlament képviselőit. Sok mindent elmondtak, azt hát nem szeretném elismételni, csak annyit mondanék, hogy természetesen nagyon hálásak vagyunk a parlamentnek és a tanácsnak, hogy elfogadtak szabályozást, hiszen ez lehetővé teszi, hogy a tervezési dokumentumokat véglegesítsük a tagállamokkal. Ez azt jelenti, hogy intenzívebbé, intenzívebbé kell tenni a bilaterális munkánkat a tagállamokkal, a régiókkal. Nagyon sok munka vár ránk, hogy a tervezési dokumentumok elkészüljenek, és végrehajthassuk az európai strukturális alapprogramot az európai tagállamokban és régiókban. Az a célunk, hogy 2014-ben kezdjük el a beruházásra, ehhez nagyon intenzív együttműködésre van szükség. Szeretném elmagyarázni, hogy hol tartunk a Ö, nem sokára karácsonyt megjelenik a szabályozás, a bizottság erre is számított, tudtuk, hogy ez időigényes, e, ezért másfél évvel ezelőtt javaslatot tettünk a tagállamoknak, az összesnek, hogy proaktív legyen a megközelítés, ne várjuk meg a rendelet végső stádiumát, hanem már kezdjük el megvitatni a finanszírozási prioritásokat, esetleg ne az összegekről beszéljünk, és vizsgáljuk meg, hogy mik a kihívások, a szükségletek az államokban és régiókban. És legyen egy informális dialógus. Tehát másfél évvel ezelőtt a bizottság szolgálatai integrált módon, tehát öt alappal kapcsolatban egy jogvédőt fogalmaztunk meg, amit elküldtünk a tagállamoknak, és kértük, hogy vizsgálják meg, kommentálják, keresenek meg. Ez arról szól, hogy megpróbáltuk a hiányosságokat és prioritásokat megfogalmazni 2014-2020-ra. A legtöbb tagállam az informális dialógust komolyan vette, találkoztunk a különböző hatóságokkal, azokkal, akik nemzeti szinten, országos szinten és regionális szinten kezelik az alapokat. Nagyon jó érett tervezeteket bocsájtottak a rendelkezésünkre a megállapodásra. Reméljük, hogy ezt a jövő év első negyedében el lehet fogadni. Minden tagállamnak írett tervet kell kidolgoznia, minden tagállamnak meg kell legyen a partnerségi megállapodása, és legalább három programot kell produkálnia egyes tagállamok számára, ahol regionális program lesz, ott többet is. Tehát 28 partnerség megállapodásra és számítunk, és több mint 350 talán 5 regionálisan, tehát mondjuk akkor 500 projektről van szó. De hát oda kell figyelni a mennyisen túl a minőségre. Ez egy lehetőség, hogy minőségi munkát végezzünk, és azt végezzük, ami az első ülésen elhangzott. Tehát világosan látjuk a kihívásokat. A strat stratégiai alapokat kell megteremteni a beruházáshoz. Megpróbálunk túllépni a projekt megközelítés, az abszorpciós elközelítésen, megközelítésen megpróbálunk olyan programokat kidolgozni, amely tényleg hat a növekedésre és a foglalkoztatásra. Strukturális átalakítás, szerkezetváltást próbálunk kiváltani. Szeretnénk, hogyha a tagállamok meg találnák a saját versenyelőnyüket, és ott, ahol beruházás szükséges, ott ezt meg is tegyék az ex ante feltételrendszerhez értünk most. Ezt már többször hangsúlyozták ma, mégis még egyszer megteszem, nagyon fontos része a tervezésnek, mert ez a feltételrendszer előfeltétele az eredmények elérésének ott, ahol az ex ante feltételrendszert pontosan megfogalmazták az eddigi tapasztalatok alapján. A horizontális feltételekkel például a beszerzés, EU szabályok átültetése, nos, ezeken a helyeken várható el a siker de ez különböző politikákra is kiterjed. Ez nem lehetőség, ez követelmény. Csak akkor kezdhetjük el a beruházást. Ha nem így történik, akkor az európai adófizető polgár pénzének hatékony felhasználása kerül veszélybe. Ezért kell eleget tenni ezeknek a feltételeknek. Biztosítanunk kell azt, hogy meg kell bizonyosodnunk a felől, hogy a prioritás listát felállították, és hogy a az összes lehetséges terület részesül az alapokból. A pénz korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre, ezért optimálisan kell felhasználni. Van egy keret dokumentum, azt komolyan kell venni, biztosítani kell, hogy megfelelő az egyensúly. Az utolsó pont az orientáció. Ez nagyon fontos változás a szabályozásban a művelet logikája megváltozott. Először szeretnénk tudni, hogy milyen eredményt hozzanának az összegek. Szeretnénk látni, ha mutatókat, azok legyenek pragmatikusak és ambiciózusak. Tehát együtt kell működnünk, meg kell állapítanunk ezeket. Azt kell látnunk, hogy a 28 tagországban ez működik, erről meg kell bizonyosodni, mielőtt elkezdjük költeni a pénzt, a mutatókat pontosan kell megállapítani. Enélkül nem tudunk új tervet megvalósítani, partnerségi megállapodások, és ezt kell tükrözzék. Nos, a cél az, hogy az összes tervezési dokumentum még a mostani bizottság hivatali idő alatt elfogadás nyerjen, de nagy mértékben attól függ az eredmény, hogy mennyire sikerül együttműködni a tagállamoknak és a régióknak. Először dokumentum tervezetet várunk, ezeket elemezni fogjuk. A nemzeti parlamenteknek fontos szerepük van ebben. Az ex ante feltétel rendszer gyakran törvényhozási hozzáigazítást is szükségessé tesz. Legalábbis a prioritások megvitatását. Úgy gondolom, hogy a parlamentek tudják biztosítani, hogy országos szintű vita legyen a prioritásokról. szívesen készen állok a kérdések megválaszolására. Köszönöm a lehetőséget. Most pedig Virginia Baltraitene asszony következik Litvániából. Gerbimoly komiteto. Elnök asszony, kedves kollégák! Szeretnék nagyon őszinte köszönetet mondani Danuta Hübner asszonynak, a bizottság elnökének a meghívásért, és mindenkinek köszönetet mondok. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, kölcsönösen fontos az ilyen eszmecsere az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között. A bizottság és a főigazgatóság egy nagyon ambíciózus politikát dolgozott ki, amely lehetővé teszi az új lehetőségeket, a növekedést és a munkahelyek teremtését. A litván elnökség számára is nagyon nagy kihívás mindez az intézmények számára, a tisztviselők számára. November 25-én egy parlamenti ülésre került sor Vilniusban, amelyen elnököt a Környezetvédelmi Bizottság elnöke, és makroregionális stratégiákról volt szó. Köszönetet mondok Hübner asszonynak és Han biztos úrnak, mert eljöttek erre az ülésre, és nagyon érdekes hozzájárulást adtak az ülés eredményeihez. Nagyon szoros a kapcsolat az EU-s intézmények és a közvélemény között az új többéves pénzügyi keret is elfogadása került, és a nemzeti parlamenteknek nagy lehetőséget nyújt ez, ezt ki is kell használni az európai előrehaladás érdekében. A nemzeti parlamentek kulcspartnerekként léphetnek fel az Európai Parlament és más intézményekkel együtt végrehajtva a különböző politikákat. Éppen ezért teljes mértékben fel kell használni a formális és az informális konzultációk eredményeit. Több szinten ö, folynak a, ö, folyik a munka a kohéziós politika végrehajtása érdekében. Fontos a 2014-2020-ra kivetített támogatási program Ugye most egy program periódusnak a végéhez érkeztünk, lezárul egy időszak. Természetesen elemezni kell, hogy milyen sikereket értünk el, mik voltak a hibák, mit kell elkerülni a jövőben. A rendszereket monitorizálni kell, ellenőrizni kell. Azt is szeretném még elmondani, hogy a litván parlament ban elkezdődött már ugye egy új időszak, és elfogadtunk egy új jogszabályt a a 2000, ez volt a 2007-2013-ra mal foglalkozó jogszabály az infrastruktúrák fejlődéséről, fejlesztéséről, a gazdaságunk versenyképességét is rendszeresen elemezzük, és a verseny trendekről évente kiadunk jelentéseket a parlamentban, és egy eredménytáblázaton határozzuk meg a teljesítmény hatékonyságot. A politikusaink arról is döntöttek, hogy a parlamenti kontrollt hogyan lehet végrehajtani. Bizonyos dolgokat parlamenti ellenőrzési szintre kellett vinni, és vannak természetesen a szakbizottsági üléseink, ahol megvitatjuk az uniós követelményeket. Meghallgatjuk a jelentéseket, és ez nagyon hatékony intézkedéseket tesz lehetővé, mert az intézmények és a politikusok a tőlük telhetőt megteszik, hogy jól működjenek a dolgok. Tehát a parlamenti ellenőrzés, a kontroll fontos. Ezzel kapcsolatosan néhány kívásra szeretnék utalni. Először is azt látjuk, hogy bizonyos hatáskörök több szakbizottságban merülnek fel, tehát itt le, lefedés van a hatáskörök között, és itt is ellenőrzésre van szükség. Döntésekre van szükség ezeken a területeken. Aztán sok esetben a nemzeti és az EU-s ügyek vitája során azt látjuk, hogy jelentős véleménykülönbségek vannak. Nagyon sok intézmény és politikus vesz részt ezeken a találkozókon. Nagyon örülök annak, hogy nagy figyelmet szentelünk a különböző projektek eredményeit használt illetően. Látunk olyan eseteket, amikor vannak úgy tűnik innovatív projektek, újszerű projektek, és a parlamenteknek parlamentek, a parlament kapcsolatba lép a különböző szintű önkormányzatokkal, meghívja azok képviselőit, és értékelő, értékeljük együtt a különböző kihatásokat a gazdasági, a szociális, a környezeti téren. Az értékelés a különböző létező trendekről, tendenciákról nagyon fontos célzott tevékenységünk van. A monitoring rendszer kapcsán el kell mondani, hogy nagyon nagy figyelmet kell szentelni a hatékony támogató programok értékelésének. Tudni kell, hogy hogyan hatnak ki a programok a célokra, milyen eredmények várhatók, meg kell határozni a a mutatókat, könnyíteni kell a monitoring rendszeren. Nagyon sok intézkedést tettünk már, de azt kell megnézni leginkább, hogy a mutatók mentén jártunk el, hogy azoknak megfelelnek-e az eredmények. Néhány példát szeretnék mondani arra, hogy hogyan lehet a monitoring rendszeren javítani egy világos monitor rendszere van szükség nemzeti szinten. Az intézmények számára fontos, hogy vállalják a felelősséget, hogy ez a rendszer egyszerűs, egyszerűsített legyen, egyszerű legyen, ö, világos hatásköröket kell meghatározni a parlamenten belül. Vannak speciális szakbizottságok, amelyek kidolgozzák a beruházási prioritásokat, szükség van a parlamenti ellenőrzésre, egy projekt megvalósításának az időszakában, a folyamatában szintén értékelni kell az adott projekt kihatását, eredményeit a társadalomra a gazdasági partnerek, a nemzeti kormányok együttműködnek. A parlamenti tagok az embereket képviselik. Az emberek választ, a polgárok választották meg őket, tehát ők ismerik legjobban a polgárok érdekeit garantálni kell azt, hogy az EU-s e pénzek szintén a, úgy kerülnek beruházásra, hogy az emberek érdekeit és hasznát képviselik. A parlamenti ellenőrzési folyamat során tehát nem csak a fizikai és a statisztikai mutatókat kell elemezni. Kedves kollégák, a parlamenti ellenőrzést is célzottan kell kidolgozni fontos a jó tapasztalatok kicserélése, informális találkozók nagyon fontos szerepet játszhatnak a kohéziós politikának a megvalósítása függ a saját céljainktól is. Még egyszer köszönöm szépen a lehetőséget, hogy elmondhattam a véleményemet e fontos témát illetően, és kérem, a kollégákat, hogy folytassák a vitát e témában, és nagyon várom a különböző véleményeket. Köszönöm szépen. Uh, köszönöm uh, szépen. Uh, Ioannis Kefalogianis, görög parlament. Niaszó. Köszönöm szépen. Elnök azt köszönöm, hogy meghívtak erre az eseményre, hogy szóljak a görög parlament szerepéről az új kohéziós politika kidolgozásáról átváltok görögre. több évtizedes problémák vezetek a mai helyzethez. Az európai kohéziós politika minden nem oldhat meg, de a növekedést biztosítanunk kell. Hadd mondjak egy példát a fejenkénti jövedelem Görögországban. 2009-ben 94%-a volt az EU átlagnak, 2011-ben pedig 70%-a. Egy évtizede folyamatosan lecsúszás a kohéziós politikák ezért sok tendője lesz 2014-2020-ban. Egy évtárgyalás után most már világosabb a helyzet. Hölgyeim és uraim, fontosak az európai források Görögország számára. Ez áll rendelkezésre a köz beruházásra rövid távon prioritás kell meg állapítani, és pontos ütemtervet. A strukturális alapok a 2014-2020-as időszakban komoly lehetőséget jelentenek ha meg akarjuk oldani a különböző problémákat, és új példát szeretnénk mutatni kihasználva az összes lehetőséget, amelyeket ad az állam és a régiók. A 2014-2020-as időszakban katalizátor eh, szerepet eh, kell játszanak az erőforrások. Hogyha sikerül elérni, akkor tudjuk biztosítani az alapfeltételeket, eh, hogy a vállalatok számára kedvező legyen a ö, helyzet, hogy kifelé megnyíljanak a, és profitálnak az innovációból, tényleges hozzáadott értéket hozzanak. A 2014-2020-as időszakban a foglalkozás növelni kell, a munkanélküliséget csökkenteni, visszatérni a fejenkénti jövedelem korábbi szintjére mindenféle egyenlőtlenség csökkentése. Meg kell valósítani minden ágazatban szükséges reformokat. Hölgyeim és uraim, azért, hogy megvalósítsuk ezt, öt nagy prioritást állapítottunk meg a finanszírozásban. Ez teljesen megfelel a bizottsági dokumentumnak. Konkrétan először is a versenyképesség erősítése, nyitás a vállalatok felkelkevék részéről, és áttérni a minőségi vállalkozásra. Kérem, hogy kicsit lassabban olvasson fel, kéri az elnök. Ez áll nem csak önre, hanem az összes többi felszólalóra is, mondja az elnök prioritásokat kell megállapítani. Így új fejlődési, fejlesztési modellt lehet megvalósítani. Az idegenforgalom, a mezőgazdaság, a feldolgozás, a vállalatoknak nyújtott szolgáltatások azok, amik a legversenyképesebbek és a legnyitottabbak a külföldre. Másrészt a humán erőforrást jobban ki kell használni, fel kell használni, és nagyobb társadalmi beilleszkedés szükséges. Így tudjuk a válság hatásait jobban kiküszöbölni, mint például a munkanélküliség és a szegénység a munkanélküliség óriási arányban van jelen, főleg a fiataloknál, ezért mindent meg kell tenni, hogy a hosszú távon a munkanélküliek és a fiatalok minél gyorsabban visszataláljanak a munkavilágába. Minden eszközt fel kell, használni arra, hogy a gazdasági fellendülés bekövetkezzék javítani kell a görög oktatási rendszer hatékonyságát. Jobb kapcsolat kell az oktatás, a szakképzés és a munkaerőpiac között. Elő kell segíteni a munkahelyteremtést és a bejutást a munkaerőpiacra. Harmadik cél a környezetvédelme és áttérés a környezetbarát gazdaságra hatékonyan kell felhasználni az erőforrásokat, és kevesebb széndiokszidot kibocsájtani. Emellett cél a kulturális ö, környezet ö, és a természetes erőforrások védelme. Elő kell segíteni a megújuló erőforrásokat, az energiahatékonyságot magasabb szintre emelni a környezet védelme, a természetes és kulturális környezet védelme fontos terület. Itt a vállalataink jelentős szerepet játszhatnak. Modernizálni kell, ki kell egészíteni az infrastruktúránkat, amelynek függvénye a gazdasági fejlődés országos közlekedési rendszer, kombinált rendszer szükséges. Itt a fenntartható közlekedésre gondolok, a zöld városi közlekedésre, ami az energetikai infrastruktúrát illeti. Szeretnénk felhasználni a szénhidrogén tartalékainkat, hogy kevésbé függjünk az importált üzemanyagtól. Modernizálni kell, és ki kell terjeszteni a szállítási, közlekedési rendszerünket. Okos megoldások kellenek az energiadisztribúcióra, hogy versenyképesebbek legyünk a piacon, és jobban ki tudjuk szolgálni a felhasználókat. Ez is prioritás. Végezetül további finanszírozási prioritás a parlament számára 2014-2020-as időszakban az intézményi kapacitás növelése, az önkormányzati, a helyi önkormányzati e, és a regionális e, e, közigazgatás javítása. Feltétlenül szükség van erre a támogatás kezelésére. A vállalatok számára a vállalatobarát közigazgatást szeretnénk megvalósítani. Hölgyeim és uraim, lénye, ahhoz, hogy meg tudjuk mindezt valósan gyakorlatban, szükséges, hogy együttműködés legyen minden résztvevő között. És közös vízióval kell, rend, jövőképpel kell rendelkezni, hogyha csak országos szinten tudjuk ezt elérni, akkor az Európai Unió politikai kohéziának hozzáadott értékét elveszítjük. Ezért szinergia szükséges európai szinten, és a húzó elemekre kell koncentrálnunk az innovációra, a kutatásra. A kohéziós politika a fő közberuházási eszköz. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy nem ignorálhatjuk a makrorégiók létét. A makroregionális stratégia lehetővé teszi, hogy a szociális-gazdasági problémák országokkal felvegyük a versenyt nagyobb régiókban, az Európai Unióban. Ez része az államok közötti együttműködésnek, és lehetővé teszi, hogy ténylegesen fenntartható kohézió legyen. Ezért örülünk a Gazdasági és Monetáris Szakbizottság kezdeményezésének, hogy saját kezdeményezésű jelentést ír a mediterrán vidék kohéziójának növeléséről. A európai eh, kohézió jelentős mérték, a vállalatok európai kohézió nagy mértékben a polgárok tevékenységén eh, múlik eh, ez feltételezi a polgárok védelmét hogyha társadalmon tudunk segíteni, és jobb a parlament, nemzeti parlamentek és az európai parlament együttműködése, akkor a nemzeti parlamentek előtérbe helyezhetik azokat a kérdéseket, amelyek őket érintik. Az Európai Parlament is jobban megismeri a régiók, tagállamok sajátos problémák. Így rugalmasabban kezelik majd az európai válságot, könnyebben meg fogják tudni oldani. Köszönöm. Thank you and... Köszönöm szépen. Most megadom a szót a gyakorlatilag állandó tagunknak, 100 anhalt képviseletében Rainer Róbrá úrnak adom meg a szót, aki a tartomány kancellárja. Azt hiszem, hogy meg kell próbálnia majd megfelelően lassan beszélnie. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégáim, hölgyeim és úraim! Az Európai Unió működéséről szóló szerződés határozza meg, és tűzi ki a célokat az európai strukturális és befektetési alapok elé, mégpedig azért, hogy a szociális és területi kohéziót e, erősítsék, ezek az alapok az Európai 2020-as stratégia célkitűzéseinek átvételét és végrehajtását erősítik. Ezek a célkitűzések szerepelnek a nemzeti programokban is, és az Európai Bizottság ország specifikus ajánlataiban is. Az Európai Strukturális és Befektetési Alap tehát nem olyan költség, amiből az ember kényére kedvére válogathat a stratégia megvalósítása érdekében, hanem nagyon is specifikusan kell, hogy erősítsük belőle a kohéziót annak érdekében, hogy elérjük a 2020-as célokat. Minél intenzívebben tudunk foglalkozni a partnerségi megállapodások és az operatív programok feladatával, annál világosabbá válik, hogy egy feszültség van az Európai, Európa 2020-as célok és az regionális szükségletek között hogy tudjuk kihasználni produktívan ezt a feszültséget, hogy az ne ellentmondásokhoz vezessen, hanem hogy annak a segítségével pontosan megfelelő eredményekhez jussunk, és ne hiányos eredményekhez jussunk. Én úgy gondolom, hogy a, a területi dimenzió konzekvens figyelembe vétele a legfontosabb feladatunk ebben. Nagyon világosan kell definiálnunk a dimenziókat, annak érdekében, hogy ne beszéljünk el egymás mellett, és úgy gondolom, hogy ebből a szempontból három fontos része van a teritoriális, a területi dimenziónak. A különböző szent szinteken, ahol mindig, mind az, az összes szinten meg kell, el kell végezni minden hatóságnak a feladatán. Az első dimenzió a régiók közötti gazdasági és szociális különbségek kiegyenlítésére vonatkozó Feladatok, amelynek során támogatással ki lehet bontakoztatni minden régió saját képességeit. A második dimenzió, amely a politikai, politikai résztvevőket Európában egy horizontális és, ve, és vertikális szempontból is koherens szektorokon átnyúló integrációt biztosít. Harmadik dimenzió pedig a, a, a magán, a köz és a civil társadalom részvevőinek a terület irányításban való közös részvétele. A legfontosabb célkitűzések és az irányító módszerek lehetővé teszik azt, hogy az európai céleket, célokat összehangoljuk a nemzeti szintű, regionális szintű és helyi szintű igényekkel. Európai feladatok közös elérése úgy, érhet, úgy, úgy valósítható meg, hogy intelligensen, helyen, helyi szinten ítéljük meg, hogy milyen problémák és igények vannak. Tehát ez azért szükséges, mert ennek fényében tudjuk, hogy az európai célokat a régiónként különbözőképpen tudjuk megragadni és megvalósítani. Tagállami szinten a nemzeti programok és az ajánlások, bizottságtól érkező ajánlások formájában ez megfelelőképpen programozva van, de a régiók szintjén a, az a helyzet, hogyha a régiók, az a leg, leg, hogyha a régiók adottságaiból indít, indulunk ki. Igaz, hogy az európai 2020-as stratégia nem differenciál régiók között, de a megfelelő régiós igények szerint kell, hogy azt átültessük, amennyiben sikeresnek szeretnénk látni a programot. Ezért a régiók, a régiók specifikus tulajdonságai alapján különbözően tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy a nemzeti célokat megvalósítsuk. Különböző okok vannak arra, a, a, annak megindokolására, hogy miért nem tud minden régió, minden nemzeti célhoz hozzájárulni. Egyrészt ugye van úgy, hogy a nemzeti, cél, nemzeti szint és a regionális szint között nagyon nagy a különbség. Aztán az is lehet, hogy egyszerűen nem reális, hogy az összes régió ugyanolyan célokat tűzzen ki maguk, maga elé, végül pedig különböző lehetőségei vannak a különböző régióknak a közös célhoz való hozzájáruláshoz. Tehát meg kell eh, kérdeznünk azt, hogy a területi kohézió hogy valósítható meg olyan módon, hogy a gyenge régiók ne essenek vissza, ne váljanak le az európai, európai politikából, és másrészt az erős régiók ne teljesítsenek túl, tehát hogy az európai célokat közösen érjük el bizonyos területi polarizáció veszélye áll ugyanis fenn, hogyha ezt az egyensúlyt nem tudjuk megteremteni. A jelenlegi programozási folyamatban tehát a régiókhoz hozzá alakított testre szabott programozásra van szükség. Alapvetően három forgatókönyv létezik. Az első forgatókönyvben azt kell megnézni, hogy az erős régiók tudnak-e még többet teljesíteni annak érdekében, hogy a helyzetüket még jobban megerősítsék. Az e, erős régiók ugyanis így különleges jelentőséget kapnak az európai fejlődés hajtómotorjaként, csak az a probléma, hogy ezzel a forgatókönyvvel a területek közötti különbségek még nagyobbá nőnek majd. A másik forgatókönyv arra vonatkozik, hogy a gyengébb régiók körülbelül ugyanannyival tudnak hozzájárulni a célok teljesítéséhez, de ezzel sem tudunk változtatni a területi diszparitásokon, hanem azokat csak megvalós, meg, meg, megőrizzük úgy, ahogy most vannak. A harmadik forgatókönyv pedig arra vonatkozik, hogy az erős régiókat nem kell feltétlenül mindig vezető szereppel hmm. ellátni. Ez a forgatókönyv az, amely legnagyobb potenciállal lehet, rendelkezik, és így tudjuk leginkább elérni a 2020-ra kitűzött célokat, hiszen ezzel tudjuk legerősebben csökkenteni a területek közötti különbségeket. Itt, itt, vannak, itt, itt állnak legközelebb a regionális igények az európai célkitűzésekhez a régiók nem tudnak mindenképpen egy, egységesen megfelelni a céloknak, hiszen minden régió saját, sajátos módján tud majd hozzájárulni a célok eléréséhez, ezért nem lehet sematikusan meghatározni a feladatokat. A régióhoz szabott fejlődési ütemet kell meghatározni, és ennek nem szabad egyen, erre nem szabad meg, megpróbálni egyenlő megoldást találni minden régióban. Ezért fontos, hogy az Európa 2020-as stratégiát specifikus eh, regionális szinten határozzuk meg, tehát hogy optimizáljuk a, optimalizáljuk a régiós eh, feladatokat, koordináljuk a régiók különböző terveit annak érdekében, hogy eh, elkerüljük a negatív egymás ellen ható haték, hatásokat és meg kell teremteni a megfelelő egyensúlyt a fenntarthatóság, a versenyképesség és a, és a kohézió között. A programozási folyamat keretében vigyázni kell tehát, hogy ne centralizáljuk túlságosan a feladatokat, és ne tévesszük össze a centralizálást a kohéziós politika irányvonalaival az alapokról szóló rendelet is arról szól, hogy, a, hogy az ösztönző hatást növelni kell, de van-e annak értelme, hogy például háromra korlátozzuk a tematikus célokat egy légjóban, amikor a jogszabályok szerint négy célra van lehetőség? Aztán a kritikus tömeg ellen természetesen semmi kifogásunk nincs, hogyha megfelelőképpen alkalmazzuk ezt, de hogyha kicsi, kis túlzással élünk, akkor azt mondhatjuk, hogy néha abba hibába esünk, hogy minél több, annál jobb, már pedig ez nem mindig működik, ez nem mindig igaz a program tervezése során, ugyanis inkább arra kell gondolnunk, hogy ez, az, ez, ez egy olyan folyamat, mint, mint amikor főzünk a recept alapján is, a tésztának a 80%-a lisztből, vajból és cukorból áll, de például a fűszerek nélkül, ami csak talán egy százalékát teszi ki a receptnek, mégiscsak nem kapjuk meg az elvált eredményt. Vagy ahogy ezt az EU-ban mondani szoktuk, tulajdonképpen a kis mennyiségű, kis mennyiségű összetevők gyakorolják sokszor a legnagyobb hatást kell -e tehát az, hogy a 80%-os koncentrációs már elért koncentrációs értéket még pro, további 20%-kal emeljük, akkor, hogyha közben korlátozni próbáljuk a, azt, hogy az összegeket milyen célra ö, adják ki, és például megakadályozzuk azt, hogy a tapasztalat cserére fordítsák, annak ellenére, hogy ezt tartják gyenge pontnak az értékelő elemzése. A, hogyha a területi dimenziót egy olyan kohéziós politikai beavatkozás irányába próbáljuk terelni, ahol az igények elemzése átlagokon nyugszik, nemzeti átlagokon nyugszik, akkor úgy gondolom, hogy pontosan a régiók potenciáját, fejlődési potenciáját hagyja figyelmen kívül, és akkor pontosan az a probléma, hogy a régiók különleges helyzetét az operatív programok nem, fogja, nem fogják tudni figyelembe venni. Úgy gondolom, hogy az Európai 2020-as eh, stratégia és a kohéziós politika összefüggése pontosan azt a kihívást állítja elénk, hogy az eszközök területi dimenzióját fontos megerősítenünk azt senki nem kérdőjelezi meg, hogy a területi kiegyenlítés a legfontosabb feladatunk, de nagyon fontos, hogy rugalmasan kezeljük a megoldásokat, és hogy ne törekedjünk mindig központosításra. Tehát koherens és ágazatokon átnyúló módon kell minden szereplőnek a saját felelősségét minden szinten felvállalni annak érdekében, hogy a céljunk, céljainkat el tudjuk érni, és hogy egy bizalommal teljes lég, légkörben tudjunk működni. Tehát a közhatóságok, a magánszereplők és a civil társadalom szereplői tapasztalatot kell, hogy cseréljenek, és hálózatot kell, hogy építsenek, és or- országhatárokon átnyúló jelleggel is együtt kell működjenek. Nagyon fontos ezzel kapcsolatban az Európa 2020-as stratégia félidős felülvizsgálata is, hiszen a területi megközelítés, vagy a helyközpontú megközelítés mindenképpen megerősítendő. Remélem, hogy a régiók szerepe a felülvizsgálat után még csak nőni fog. A a XXI. század politikáját a globális összefonódás és a komplex kölcsönösség alapján kell kialakítanunk, és ennek segítségével tudunk majd minden ember jó életminőségéhez hozzájárulni. Ezért jó egyensúlyt kell kialakítani a központi irányítás és a centralizálás, valamint a decentralizálás között, a globális és lokális szint között megfelelőképpen kell megosztani a felelősséget. Hogyha ezt meg tudjuk, meg tudjuk tenni, akkor remélem, hogy a kohéziós politikát a jövőben is megfelelőképpen tudjuk fejleszteni. Elnök, köszönöm szépen, most pedig a Dán Parlament nevében Mettek Jermin Denker asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerencsére nagyon sokat beszéltünk a fenntarthatóságról a mai nap hogyha egy sérülékeny helyi társadalmat fenntarthatóvá szeretnénk tenni, akkor először azt kell megnézni, hogy a felhasználók, a fogyasztók hogy tekintik a fenntarthatóságot. Én most a Dán fogyasztók szempontjairól és véleményéről szeretnék beszélni. Tehát ugye tudjuk, hogy minél jobbá kell tenni a világot, és hogy legyen szeretet, meg harmónia, stb. Na ez a Dán fogyasztóknál nem működik. A Dán fogyasztót az érdekli, hogy velem mi történik, a családomban mi történik, hogy a munkahelyem hogy működik, és hogy a saját kis eh, köreimben a társadalom hogy működik. Tehát, hogyha változtatni akarunk, hogyha fenntarthatóbbá akarjuk tenni a helyi közösségeket, akkor lokálisan, helyi szempontból kell mindent megnézni, nem pedig globálisan a fogyasztók szívesen fizetnek egy picit többet, hogyha látják, hogy ennek következtében meg tudják őrizni a helyi, munkahelye, a helyi munkahelyeket. És szeretik ugyanakkor a szociális aspektust is. Ahogyha érzik, hogy valami nagynak a része, közösségnek a része, a család vagy a, vagy a szomszédsághoz tartozás, ez, ez igen fontos a dánok számára. A dánok azon kívül szeretnek, szeretik megtakarítani a pénzt is, tehát egy kicsit mindig szeretnek kiadni, de nem túl sokan. Azon kívül a fogyasztó mindig szeretné tudni, hogy egy intézkedésből neki milyen haszna származik. Tehát tudjuk, hogy a fogyasztók szeretik a helyi változtatásokat, leginkább a saját családjuk, a saját kis közösségük érdekli őket, de szeretnek ugyanakkor egy nagyobb összefüggés része lenni, nem szeretnek kockáztatni. Mindezt a tudást hogy tudjuk úgy összegyúrni, hogy egy kis dániai közösség fenntarthatóvá váltás, váltását elérjük. Dániában van egy nagyon szép sziget, Számsző a neve, tő, kevesebb, mint 4000 lakosa van. Nagyon sok olyan problémával küzdenek, amelyeket már mások is megemlítettek, az elnéptelenedés, a munkahelyek megszűnése ugyanúgy sújtja őket is. 97-ben kitűztek maguk elé egy célt. Elhatározták, hogy 10 éven belül az egész sziget száz százalékig megújuló energiákból fog élni. Most az a kérdés, hogy egy egész közösséget, amely körülbelül 4000 emberből áll, hogy tudunk rávenni arra, hogy a fenntarthatóság felé közösen, egységesen haladjanak. A válasz erre az, hogy be kell vonni őket a folyamatba, de nem úgy, ahogy ezt a politikusok általában szokták, tehát nem úgy, hogy egy, elkészítenek egy tervet, és azt oda teszik az emberek elé, hogy tessék itt a terv, ugye milyen zseniális, valósítsuk meg együtt. Nem, másképp jártak el. Azt mondták a politikusok, hogy szeretnénk fenntartható, megújuló energiaforrásokból élni. Mit gondolsz, hogy lehetne ezt megvalósítani? Volt, aki azt mondta, hogy én veszek majd egy szélturbinát, volt egy olyan gazdálkodó, aki azt mondta, hogy biogázt fogok termelni, volt olyan, aki azt, mondani, azt mondta, hogy egy hőerőművet fogok alapítani, amely a sziget nagy részét el fogja tudni látni hőenergiával. Tehát mindenki valamivel hozzá tudott járulni, és mindenki a saját pénztárcáján érezte, hogy ez valóban segíteni fog. Tehát ahelyett, hogy Szaudi-Arábiából vásárolnának olajat a fűtésre, most a helyi gazdálkodótól vásárolnak szénából készített fűtőanyagot. Tehát mindenki egy kicsit ad, és ugyanakkor rengeteget nyer. És az, hogy csak egy kicsit kell kockáztatniuk, az jobban motiválta őket arra, hogy még több munkát fektessenek be ebbe. És amikor megnézzük, hogy ki, mit, ki milyen hasznot húz ebből, ugye a gazdálkodó biogáz termel, eladja, abból abban kere, abból profit származik. A hotelek úgy szintén keresnek, a helyi, a helyi szerelők is rengeteg munkát tudnak végezni, tehát ezen a kicsi szigeten rengeteg munkahelyet is teremtettek, pedig korábban elvándorlás volt tapasztalható. Mindegyikük egy nagy közösség egészen volt. Ugyanakkor szükség volt arra, hogy szélturbinákat vásároljanak, Hát a szélturbinákkal az a helyzet, hogyha egy szélturbinát valakinek a háza mellé építenek föl, akkor fölnéznek rá, és azt mondják, azt a mindenit mekkora nagy ez, és milyen ronda, és rendkívül zajos is. De, hogyha nem csak odaépítjük azt a szélturbinát, hanem az illető, akinek a háza mellé tesszük, gyakorlatilag az ő saját szélturbinájáról van szó, és a házát 100%-ban ez a szélturbina látja el energiával, akkor az ember azt fogja mondani, hogy hm, látjátok, ez az én szélturbinám. Tehát egészen más a helyzet, hogyha sajátja és a szamszői szigeten álló szélturbinák mindannyian ilyenek. Tehát tulajdonképpen vagy, vagy helyi vállalkozók, vagy az önkormányzat tulajdonában vannak, és így már mindenkinek sokkal jobban tetszenek következő céljuk az az, hogy 2030-ra semmiféle fosszilis üzemanyagot ne használjanak a szigeten. És azt hiszem, hogy el fogják érni ezt a cél, mert az önkormányzat autóinak két hár, harmada már is az önkormányzat napelem berendezéseiből tankol, és most már gyakorlatilag világhírt értek el azzal, hogy ilyen intézkedéseket tettek, és ezeket meg is valósították. Ezt azért szerettem volna elmondani, mert ez bizonyítja azt, hogy minden kultúrában meg lehet találni a pozitív dolgokat, és meg lehet valósítani azt, hogy ahelyett, hogy mindent importáljunk, mindent saját forrásokból látunk el. Persze ez egy veszélyes gondolat, amikor pontosan a globalizáció a lényeg az egészben, és az egész világ az ellátólánc részét képezi, illetve az egész világról mindent be tudunk szerezni, de hogyha a fogyasztókat meg tudjuk győzni arról, hogy a pénz ott marad a helyi társadalomban, akkor sokkal, sokkal jobban támogatják az ilyen projekteket. Minden kultúra büszke lehet a saját vonásaira, és a politikák, politikusoknak az a feladatuk, hogy segítsék ezek, ezt a büszkeséget megőrizni. Először is kevésbé bürokratikus szabályokat kell alkotnunk. Át kell gondolnunk, hogy milyen célcsoport számára készítjük a szabályokat, és ugye amikor regionális politikáról, vidékfejlesztési politikáról van szó, akkor a kérvényeket is úgy kell kialakítanunk, Ugye tudják, hogy kérvényeket kell kitölteni, amikor kérvényezik a támogatásokat. Hát nem tudom más országban hogy van, de a vidéki embereknek nincs mindig a megfelelő képzése, meg ahhoz, hogy ezeket a kérelmeket megértsék most, hogyha egy ilyen 36 oldalas kérvényt nyomunk a kezünkbe, amihez gyakorlatilag egyetemi végzettség kell, hogy megértsék és kitöltsék, akkor az úgy nem fog működni. Tehát a kérvények szintjét, vagy a kérvények megfogalmazását is a célcsoport készségeihez kell alakítanunk. Azon kívül már arról is beszéltünk, hogy milyen különbözőek a tagállamok az EU-ban, hál' Istennek, hogy különbözőek, de egyet kell értenünk abban, hogy akkor az sem működik, hogy mindenkire vonatkozó egységes szabályokat állítunk föl. És ezért is mondtam korábban, hogy ha csak a GDP-ből indulunk ki, akkor nagyon sokszor nyúlunk, és nem érjük el a megfelelő célokat. Hogyha megnézzük, hogy az elnéptelenedett területeknek mire van szükségük, akkor azt a választ szoktuk kapni, hogy pénzre nincs szükségünk. Büszkék vagyunk, szeretnénk saját erőnkből lábon állni csak kérjük, hogy legalább ne akadályozzátok meg, hogy saját erőnkből boldoguljunk. A politikusok feladata az, hogy megtalálják az egyensúlyt a két dolog között. Tehát Természetesen a kérelmezési eljárások rendben kell, hogy folyjanak, de nem szabad olyan bürokratikusnak lenniük, hogy azt aztán a helyi közösségek működése, működését megakadályozza. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Szeretném informálni önöket, hogy hét felszólalónk van a nemzeti parlamentektől, és néhány európai parlamenti képviselő is fel szeretne szólalni. Nikosz lesz az első. Köszönöm szépen, görögül beszélek. Ez az együttműködés az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között nagyon fontos. Ez mellesleg mind a két irányba működik. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, mert hogyha eszmét cserélhetünk, és hogyha valóban is együttműködhetünk különböző politikák kapcsán, akkor ez nagyon jó dolog. De most jelenleg még nagyon sok politika a kormányoktól indul, és az országainkban Ugye azt mondják, hogy itt európai politikáról van szó. Beszéljünk erről. Mint az Európai Parlament, mi azt szerettük volna, hogy a következő programozási időszakra vonatkoztatva valódi párbeszéd legyen a kormányok között, a civil társadalom, az önkormányzatok között, hogy a partnerkapcsolatokat megfelelő módon elő tudjuk készíteni. Aztán azt láttuk, hogy a kormányok nagyon haboznak a kötelezettségvállalások terén, nem akarnak elköteleződni. És sok esetben a szerződéseket próbálnak kötni, vagy pedig nem kötelező érvényű megállapodásokat. Pedig a, az együttműködés nagyon fontos. A nemzeti parlamentek között is. Annak érdekében, hogy mindenhol elérjük a partnerkapcsolatot a régiók, a civil társadalom és az államok között. 2014-re minden országnak kész kell lennie kész kell, hogy legyenek arra, hogy a partnerségi megállapodásokat aláírják a bizottsággal. Nagyon kevés azok száma, akik tudják, hogy milyen nehéz egy ilyen együttműködést lebonyolítani. sorban, második megjegyzésem, ami a makroökonomiai feltételrendszert illeti. Nagyon sokan elleneztük ezeket a feltételeket. Ez azt jelenti, hogy ugye sok esetben a bizonyos régiók nem kapnak megfelelő támogatást azért, mert az államok nem jól teljesítenek. Itt 28 állam fogadta el ezt a makroökonomiai feltételrendszert a strukturális alapokról szóló dokumentumokban megvannak a feltételek. Tehát holnaptól kezdve ugye végre kell hajtani ezeket a rendelkezéseket, de az Európai Parlament plenáris ülésen még soha nem fogadott el semmit a makrogazdasági vagy ökonomiai feltételrendszerről. Én személyesen azt javaslom a nemzeti parlamenteknek, hogy vitassák meg világos módon, hogy mi is a kormányok felelőssége. Nem mutat, mutassanak mindig az Európai Parlamentre. Minden Európai Parlamenti képviselő próbálta meggyőzni a kormányokat, hogy a 28 országban katasztrofikus lesz a helyzet. Már ezt a bizottságnak is elmondtuk. Aztán van egy harmadik elem, a költségvetés, az Európai Parlament, a mi szakbizottságunk és más szakbizottságok és a plenáris ülésen is kértük már a költségvetést. Ugye itt most 28 költségvetés létezik, sokkal többet kellene vitat, vitázni, eszmét cserélni az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között. És nem ugyanaz a dolog, ugyanaz, amikor 28 különböző költségvetésről vitázunk, meg kell nézni, hogy mik a lehetőségek az innováció területén, a munkahelyek létesítése területén, a kohéziós politika területén, a leginkább kirekesztett csoportok területén. Meg kell tudni, hogy azt kell tudni, hogy hogyan tudjuk elérni az európai célkitűzéseinket, nem a nemzeti célkitűzéseket. És ehhez párbeszédre van szükség. Végül pedig egy fontos témával szeretném zárni. Talán kevés parlament tudja azt, hogy az Európai Parlament sok esetben kritikát gyakorolt a, a trojka politikájával szemben. Ugye ez a közösségi politikán kívül esik, ugye itt nincs döntéshozatal. A trojka az egy adhok testület, hoz döntéseket, de nem, szavaz, nem kerülnek megszavazásra ezek a döntések. A parlament nem vesz részt ebben a döntéshozatalban. Volt egy eljárás is, amelyet a trojka ellen indítottunk, és ez egy nagyon fontos dolog, fontos minden nemzeti parlament számára. Van egy jelentésünk, parlamenti jelentés, amely azt mondja ki, amikor egy politika nem éri el a makrogazdasági célkitűzéseket, hogyha káros elemek vannak, vagy akadályok vannak, akkor azt a politikát ki kell javítani. A nem csak a nemzeti kormányokkal, hanem a civil társadalom részvételével. Itt van egy eh, alapvető dolog. Ugye ez a politika az egészségügyet, az oktatást és a szociális párbeszédet nem érintetheti. Tehát ami szociális párbeszédet érint. Nem tudom, hogy hány parlament ismeri ezeket a döntéseket. Nem, nem volt együttműködés a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között e, e témát illetően. Márpedig az európai választásokkor nagyon fontos lesz, le, fontosak lesznek ezek a témák. Tehát mi a trojka felelőssége? Mi a, mik a politikai eredmények, amelyeket elért lesz egy kezdeményezés, amely áprilisban fog lezárulni. Ugye nagyon elmélyült módon kell eszmét cserélni bizonyos területekről, és valódi együttműködésre van szükség, mert ez lehetővé teszi azt is, hogy például a válságokat jobban kezeljük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Antonia Larga, spanyol szenátorja szó. Köszönöm szépen elnök asszony. Ez a bizottság szerintem globális munkát végez. Megpróbáltunk az ultra perifikus vidékek kohéziójáról beszélni, és önöknek ez témájuk szakavatottak az ügyben. Örülünk neki, hogy sikerült a költségvetést elfogadni, és örülnénk, hogyha az úti tervben európai koherencia lenne, és az úti tervben már kezdetektől fogva látnánk, hogy a kohézióra mennyi jut a költségvetésből ezt szerettem volna elmondani, valamint két megjegyzést. A Federrel kapcsolatban, a kohéziós eszközre gondolok. A spanyol parlamentben a néppárti frakció nagyon hisz benne, és azt szeretném mondani az Európai Regionális Fejlesztési Alapról, hogy itt nem technikai vagy technológiai problémák vannak, hanem szociális problémák. E, ezeket több Európával lehet megoldani. Mi az e, a néppárt erről vagyunk meggyőződve Spanyolországban. Második megjegyzés, azok a mutatók, amelyekkel mérni lehet a tagállam helyét az EU-ban a GDP. A GDP az fejezi ki, amit nem többet a GDP-ben. Semmilyen szociális elem nincs. Európának ezért intézkedést kell hoznia, más mutatót is elemeznie, nem csak a GDP-t, mert a GDP mögött nagyon sok szociális probléma van, amelyet nem mér. Azt hiszem nagyon fontos emlékeztetni rá, nekünk, a néppártiaknak. Gracias, Viktor Bostinaru from Europe. Viktor Bostinaru, Európai Parlament, Románia. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, kedves barátok, nemzeti parlamentek tagjai, éppen jókor jött ez a vita, de ne felejtsék el, értem jogos a makroökonómiai, makrogazdasági feltételrendszer miatti aggályok, de itt azt kell tudnunk, hogy az Európai Parlament rendszeresen ellene volt, de egyetlen kormány sem, az önöké sem mondott nemet. Újra vitassuk meg. Eh, ez az önök kötelessége ezt megvitatni és világosá tenni, hogy miért viselkedtek így. Második megjegyzés a kohéziós alappal kapcsolatos 66 milliárd euró, amelyből 10 eh, milliárd eh, az európai összekötő rendszer szolgálja. Ez megfelelő, hogyha január 1-én feláll az ezt kiszolgáló intézményrendszerre. Ez minden tagállamra vonatkozik. Ez a távfűtés például nem csak Közép-Európában, hanem sok más helyen is megoldottuk az energia megtakarítás kérdését, a magán és középületek renoválásával. A regionális fejlesztési alap és a kohéziós alap mind a kettő illetékes, és megoldottuk a fűtés E, elosztását, illetve e, hogy ha e, hűtésről van szó, akkor is a probléma egy részét nagy lehetőség a megújuló energiákba beruházni, csak hogy ehhez szükséges, hogy önök és mi a több alap megközelítést kövessük. Nem lehet csak az erfából finanszírozni, hiszen itt fűtésről, hűtésről is szó van. Ugyanez a helyzet, amikor a megújuló energiába fektetünk be. Tehát több alap kombinációja szükséges, ehhez megfelelő intézményrendszer kell a megfelelő irányító hatóság kell például. Nem könnyű ez. A több alap megközelítés összefügg az integrált megközelítéssel, hogy azonosítsuk azokat a projekteket, amelyek mindkét dimenzióban jelen vannak. 10 milliárd euró a kohéziós alapból, mint mondtam az elején, az euró hálózat, európai hálózatok összekötését fogja szolgálni. A kohéziós tagállamok pénzét megpróbálják, kohéziós tagállamok megpróbálják egybe tartani a pénzüket. a nemzeti borítékba marad 2016. december 31-ig, csak hogy a kohéziós alapok 15%-ának felhasználásáról van szó, és ezt nagyon jól elő kell készíteni projektekkel. meg kell felelni a normáknak. Akár szélesáv, akár vasút, akár más európai hálózatról van szó. Hogyha a tagállam nem képes felhasználni a 15 százalékát a kohéziós alapnak saját határaim belül, akkor 2017. január 1-én 15%-a az önök kohéziós összegének automatikusan visszakerül Brüsszelbe. Csak azért, hogy világosan lássák. Van lehetőség. Nagy hangsúlyt helyeztünk az adminisztratív és intézményi kapacitásra a tagállamok létre kell hozzák a maguk megfelelő kapacitását, hogy a projekteket végre tudják hajtani. Ez volt a mi hozzájárások. Az Európai Parlament megmondta, amit meg kellett mondania. Minden szükséges szabály megszületett. Most már a nemzeti parlamentek dolga felmérni, mennyire kész a tagállam arra, hogy ezt végrehajtsa. Ez a Nemzeti Parlament felelőssége. Meg kell bizonyosodni felőle, hogy a nemzeti hatóságok megfelelően tudják végrehajtani, és megfelelő határidőn belül semmilyen más ö, magyarázat ö, nem hoz eredményt. Ö, ez nagy felelősség hihetetlen harc folyt a tanácssal, az önök kormányaival. A tanács szinte elvakultan a kormányközi dimenziót próbálta megvalósítani, előtérbe helyezni, de a bizottságnál sikerült hatnunk az események alakulására, világos közés, közösségi politikát alkalmazva. Most azonban ez végre kell hajtani. Meg vagyok a győződve, hogy a régióink, közösségeink nagyon rászorulnak ebben az erőforrás hiányos időben a közös politika végrehajtására. Ez csak akkor lehetséges, hogyha megfelelő feltételek vannak január 1-én 2014-ben, vagy legalábbis 2014 végére. Különben Romániát is beleértve ebbe, hiába panaszkodunk, hogy több idő kell, nehéz, de akkor lejárt az idő. Nincs több idő. Köszönöm. Thank you, Victor From... Köszönöm szépen, Viktor. Baranovics úr Horvátországból. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy első alkalommal forduljak önökhöz, és az én országom ugye az Európai Unió legfiatalabb tagja, Horvátországról van szó. Engedjék meg, hogy elmondjam a tapasztalataimat. Megemlítették azt, hogy hogy az Európai Bizottság mindenképpen figyelemmel akarja kísérni, hogy hogyan használják fel a pénzösszegeket, ami a horvát szempontokat illeti. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos számunkra. Az én hazámban számos esetben nagy károkat okozott az, hogy nem voltak meg a stratégiai keretek a beruházások számára. Természetesen Európában is léteznek nehézségek és problémák, de ilyen luxus többet nem szabad megengednünk. Aztán beszéltünk arról is, és mi Horvátországban is úgy tekintjük, hogy az energiai ágazat a legfontosabb ágazat, prioritást élvez, mellesleg az Európai Unióban mindenhol probléma az energiahiány, az energiával kapcsolatos infrastruktúrák fejlesztése, a mi nemzeti célkitűzéseink teljes mértékben megfelelnek az önök ambícióinak és célkitűzéseinek. Ugye felmerült az a kérdés is, hogy a nemzeti parlamenteknek nagyobb feladatot kell adni itt az ellenőrzés terén, a kohéziós politika végrehajtásának ellenőrzése terén. Minden végrehajtói testület, a kormányok, a nemzeti kormányok ugye meghatározzák a saját munkáit, feladatait, és az Európai Bizottság ugye tematikus dokumentumokat ad ki, javaslatokat tesz a nemzeti kormányok felé, és ezeket a, át kell ültetni, a különböző európai elemeket át kell ültetni a nemzeti politikába. Ugye sok esetben szkeptikusak az emberek azzal kapcsolatosan, hogy mi parlamenti képviselők hogyan tudunk hatni a kormányainkra, hogy máshogy lépjenek fel. Aztán egy teljesen specifikus kérdés is merült fel az energetika témát illetően, nevezetesen Körk szigeten a gázvezeték terminálról van szó. Nevezetesen szeretnénk javítani a jelenlegi helyzeten, a nemzetközi ellátást biztosítani, nem csak Horvátországra, hanem az egész régióra vonatkoztatva a jövőben az Európai Unió energetikai szempontból stabilabb szeretne lenni, megvannak a tapasztalatok, erre vonatkozólag, ugye itt partner megállapodásokról beszélünk, de akkor, amikor az különböző érdekeket veszük figyelembe, nem igazán rózsás a helyzet. Horvátország már 12 év óta vár arra, hogy a szomszédos orlámok, államok beleegyezését megkapja, az olasz, a szlovén és a horvát halászok együttműködnek, de ugye a stratégiák keretén belül is megvannak a speciális érdekek, és a bizottságnak kellene mindenképpen kezdeményezést tenni e témát illetően, a projekteket illetően ez jó lenne az Európai Unió tagállamai számára is. Köszönöm szépen a figyelmet. Az Európai Parlament részéről Joachim Zeller e, Berlinből, őt kérem fel, hogy a területi együttműködéssel kapcsolatosan szóljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy eh, az Európai eh, Területi Együttműködés Szövetségének képviselőtében el tudom mondani a jelenlegi reformról szóló híreket. Nagyon sokan eh, segítettek abban, hogy ezt megszavazhassuk. Szeretnék ugyanakkor egy másik témát is megemlíteni. Ha már itt összegyűltünk, arra gondolok, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között jó eszme cserére ad ez jelentőség, lehetőséget, de nem csak egy éven, évente egyszer kellene ezt megtenni, hiszen a Lisszaboni szerződés közös felelősséget ró ránk az európai politika és az különböző politikai eszközök szempontjából, de jelenleg az Európai Parlament a tanácssal és a, reg, és a regiókkal is úgy tárgyal, hogy közben nem hallgatja meg az önök szavát. Tehát a tanácsok a tanácsban a kormányokkal tárgyalunk, és a kormányok központi szerepe túlságosan hangsúlyos így. Én úgy gondolom ugyanakkor, hogyha folyton az e- európai demokrácia deficitről beszélünk, és ezen változtatni szeretnénk, akkor ezt nem szabad ennyiben hagyni. Pontosan a parlamentek tagjai tudnának valamit ezzel ellen tenni és az önök nyilatkozataiból is azt hallom ki, hogy a szociális és gazdasági válság a költségvetési problémák még messze nem megoldottak, és együtt kell azon törekednünk, arra törekednünk, hogy a polgárainkat a jólét útján el tudjuk indítani, az egymás mellett élés felé tudjuk terelni. Az a kérdés, hogy a jelenlegi módszereink erre megfelelnek-e? a strukturális alapok és a kohéziós alap fontosságáról beszélünk, ezek szükséges eszközök annak érdekében, hogy a gazdaságilag gyenge régiókat segítsük a fejlődésben. 2013 végéig, tehát a támogatási időszak végéig most dolgozhatunk, de már januárban, tehát a 6 hét múlva rendelkezésre kellene, hogy állítsuk az új eszközöket. Gyakorlatilag az utolsó pillanatban a múlt héten döntött a parlament, az Európai Parlament arról, hogy ez hogy folyjon, és a, a azt vártuk pedig, hogy már a lengyel elnökség alatt meg, meglegyenek ezek a döntések. Az Európai Parlament aztán a késői elfogadásra már 2012-ben viszonylag gyorsan reagált, a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban egy javaslatot adott már 2012-ben, és aztán az több mint egy évig rágta a parlament és a tanács egymás között addig tárgyaltak, míg valóban csak az utolsó pillanatban tudtuk elérni a megállapodást, és itt egy, egyes szavakon veszekedtünk egymással, és a tanácsban is nagyon sokáig kellett várni a tanácson belüli egyetértésre és ezt annak ellenére folytattuk le így, hogy teljesen tudatában voltunk annak, hogy mennyire fontosak és szükségesek ezek az eszközök. A bizottság most kezdte el a partnerségi megállapodásokról való tárgyalást, és e, e, elindítani az operatív programokat, és most az a feladat, hogy az ex-ante ante feltételességet is tisztázzák. Ez az egyik lényeges pont, a tematikai koncentráció témája a stratégiában és mondták, hogy a tematikus koncentráció az nagyon jó, de azon kívül szükség van arra is, hogy tartalmi rugalmasságot garantáljunk, mivel hogy a régiók között olyan nagyok a különbségek. Tehát most kell kezdenünk a, munkát, és ahogy el kellene kezdenünk most, akkor a rendelkezések végrehajtásáról szóló vitát kell kezdenünk a bizottsággal. Én arra, arra gondolok, hogy hát van-e egyáltalán arra idő, hogy ezt meg tegyük, és hogy megelégedhetünk-e ezzel az Európai Parlament képviselői, tehát képviselőinek és az önök parlament, önöknek is az a feladatuk, hogy a kormányokra nagyobb hatást gyakoroljunk, és hogyha közösen próbáljuk meg ezt megtenni, akkor sokkal jobb eredményre fogunk tudni jutni, hiszen nagyon gyakran arról van szó, az a helyzet, hogy a, nagyon nagyok a különbségek az igények között és a lehetőségek között, illetve a megvalósítási lehetőségek között. Ma volt éppen egy vita hosszú, távi, hosszú távú finanszírozásról, természetesen a bankokat stabilizálni és szabályozni kell, és erre az LKB igen sok pénzt ad ki de most ezeket a pénzeket, hogyha a bankok stabilizására használjuk, és utána a bankok nem adják tovább ezeket a pénzeket kölcsönformájában a társadalomnak, a vállalatoknak, akkor ez problémát jelent. Az európai befektetési alapok és más finanszírozási eszközök szolgálnak arra, hogy a hosszú távú finanszírozást biztosítsák, de ezeket az eszközöket nem hívják le megfelelő arányban. Felelősek vagyunk azért, hogy ezeket a lehetőségeket kihasználjuk. Ugyanakkor azt is olvasom, hogy az Európai Unió belső gyengülését kívülről is látják már, és ezért kívülről próbálják meg megerősíteni az európai pénzeket, illetve projekteket. Például a britek kínai támogatással próbálnak atomerőműveket építeni, a német mobiltelefon hálózatokat is fölvásárolják a kínaiak, most pedig arról olvasok, hogy, hogy a kínaiak 16 kelet-európai országgal tárgyalnak Bukarestben arról, hogy sok-sok milliárdnyi pénzeket, pénzeket támogatják például a, a, a különböző hálózatokat, hogyha a kínai technológiát hajlandók lesznek használni. Mi meg közben ugye itt próbáljuk a transzeurópai hálózatokat támogatni, és közben Kína megelőz minket. Én úgy gondolom, hogy ez az Európai Unióban egyszerűen elfogadhatatlan, nem ezért alapítottuk az uniót. Én úgy gondolom, hogy az vezethet megoldásra, hogyha megpróbálunk összefogni, kölcsön, köz, közösen fellépni, erősebb hálózatot építeni, csak ez tudja majd erősíteni a munkánkat. Köszönöm szépen. Most pedig Ékes úr kapja meg a szót Magyarországról. Köszönöm, elnök asszony. Amikor az ember egy ilyen e, együttes ülésre készül, akkor általában úgy e, nagy vonalakban megfogalmazza, hogy mit kíván elmondani, és egy ilyen vita, vita után az ember úgy azért általában félreteszi és teljesen új fogalmakat is megpróbál beépíteni a mondandójába. Ugye Magyarország ez év márciusában, vagyis júniusában a partnerségi megállapodás már benyújtotta az Európai Parlamentnek, és e, augusztus környékén kaptunk egy e, pozitív értékelést. Azóta tulajdonképpen nálunk a partnerségi együttműködés szakmai és társadalmi vitája zajlik, de itt a Dán képviselő asszony e, mondott nagyon érdekes dolgokat. Magyarországon 2013 márciusában a Magyar Parlament elfogadta a fenntartható fejlődés, nemzeti fenntartható fejlődés hosszútávú stratégiáját. És vele párhuzamosan kinevezte a jövő nemzedéke ombudsmanját is. Tehát amikor ilyenekről beszélünk, akkor valahol ugye a törvénykezésben is ott kell lenni egy ombudsmani rendszernek, amely valóban kellőképpen felkészülten tudja kontrollálni és adott esetben még vétóval is élni bizonyos törvények esetében, hogy azok a jövő nemzedéke irányába hatnak-e. E, ugyancsak e, e, német példa volt, és hát jó példa az egyébként Magyarország esetében is, hisz az energetikai, és ez vonatkozik több hálózati rendszerre, akár Ausztriával, akár Szlovákiával, Horvátországgal, Szerbiával, Romániával, ugye közt, kötjük össze a fő gerinc rendszereket. Ugye ezeknek meg kell teremteni a szabályzását. Hisz eh, Németországban is óriási gond van a szabályozottság kérdésével, és az energiapolitika területén például ezekből a forrásokból Magyarország hihetetlen nagy összeget fog fordítani a következő időszakban maga az energiastratégiának a megvalósítására. De ugyanígy a Magyar Parlament elfogadta a vidékfejlesztési stratégiát a termőföld stratégiáját, e, éghajlat stratégiát. Tehát ezek már koncepciózusan tulajdonképpen erre a rendszerre következő időszakra épülnek rá, ami alapján valóban egy minőségileg erősebb hazai kisközépvállalkozási szektor megteremtésével és a munkahelyteremtéssel valóban egy váltást lehet elindítani. És maga tulajdonképpen a 2014-es indító időszaknak ugye nagy mértékben fontos az is, hogy központi koordinációval működő decentralizált intézményrendszer jön létre. Hisz ugye mondtuk azt, hogy nincs két egyforma régió, nincs két egyforma megye sem egyébként Magyarországon sem, ezért is fontos, hogy a, a megyei jogú városok, a megyék, a városok és a körülötte lévő agglomeráció, kistelepülési rendszerek is ugye elkészítsék a saját programjukat, és az is be tudja épülni magába az egész rendszerbe. Nemrég volt egy konferencia Budapesten, ahol német, szerb, szlovák képviselők is jelen voltak, német Adenauer Stiftung kezdeményezésére, és ott volt egy nagyon érdekes megközelítés, és itt jön be az, hogy több Európa és erősebb Európa. Ugye a sejem hernyó, amikor bevábozódik, abból az átlátszó kis masszából egy bizonyos idő után kirepül a lepke. Ugye, hogyha ezekre a dolgokra nem figyelünk oda, élelmiszerbiztonság, ökogazdálkodás, adott esetben genetikailag módosított vetőmagok kérdése. A kérdés, hogy 50 év múlva valóban lepke jön ki belőle? És az ember ilyenkor elgondolkodik, hogy tudunk -e erősebb Európát kialakítani, vagy megfogalmazni? Tudunk-e úgy együttműködni, hogy valóban az a versenyképesség, amely most megkérdőjelezhető, mert érezhető egyébként akár Amerika-Kína irányába, ázsiai országok irányába, ez érezhető, csak ugye Barózónak a szavait is vissza kell e, idehozni egy pillanatra, amikor ő úgy fogalmazott, hogy ma Európa versenyképességét, a gazdasági versenyképességét a közszolgáltatói díjak magassága, vagyis a nagysága tulajdonképpen nagy mértékben befolyásolja. Tehát túl magasak fogalmazunk így a e, közszolgáltatói díjaink, és ebből adódóan a versenyképességünk is megkérdőjelezhető. Tehát igenis át kell gondolni az energia kérdését, át kell gondolni a hálózati rendszerek összekötetését, szabályozhatóságnak a megteremtését, és valóban a partneri együttműködés, ami a legfontosabb ebben a kérdésben ugye, mert, mert azért valami feszíti Európát e, a versenyképesség területén, és e, nagyon sokszor talán elbeszélünk egymás mellett, e, holott az lenne a fő érdek és a közös érdek, ahogy a német kollega is elmondta, hogy helyes irányokat megválasztva a forrásokat tényleg úgy fordítsuk oda, hogy abból minőségi együttműködés tudjon kialakulni, és a fejlesztések is úgy valósuljanak meg, hogy a versenyképességünk ne tudjon csorbulni, hanem sokkal erősebbé tudjon válni. Ebben a e, jelenlegi pénzügyi, gazdasági világ újrafelosztásában, tehát Európa ne szenvedjen csorbát. Erre kellene elsődlegesen koncentrálnunk. Um. Az Európai Parlament részéről a spanyol képviselő. Remélem, hogy a tolmácsok még néhány percet velünk maradhatnak, mert még válaszolnak is a felszólalók. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy szót kapok. Nagyon rövid leszek. Szeretnék néhány megjegyzésre válaszolni. Azt hiszem, hogy ugyanazok az aggodalmaink, de mindenkinek reagálni kell a saját keretein belül. Itt minket az európai keretek érdekelnek, de ott vannak a nemzeti keretek is természetesen. Vissza szeretnék térni arra, amit Szeller úr mondott, hogy a tagállamoknak is reagálniuk kell akkor, amikor az alapokról beszélünk. megvan a lehetőség a munkánk koordinációjára, sok esetben panaszokat is kapunk, például a spanyol kollégák panaszkodnak, elmondják az aggodalmaikat, a kohéziós politikával kapcsolatosan, ugye a kohéziós politikán belül személyekbe is beruházunk, hogyha ezt nem tudnák. És azt kértük, hogy 25%-os legyen a regionális fejlesztési alap, aztán egy százalékra csökkentette a tanács az összegeket tehát azt hiszem, hogy mindenkinek szembe kell nézni a saját felelősségével. Szeretnék a főigazgató képvisel, főigazgatósági képviselőnek is válaszolni. Én részt vettem számos vitában Spanyolországban, és mindenki ugyanazt ismétli információ hiány van, információ deficit van. a legtöbben nem rendelkeznek elégséges információval. Én Spanyolországban fontos feladatot látok el az alapok felhasználásával kapcsolatosan, de hogyan lehet biztosítani a többszintű kormányzást, a végrehajtást. Jó lenne, hogyha lenne egy menetrend, egy ütemterv, hogy mit mikor kell végrehajtani, meddig kell végrehajtani, meg kell nézni azt, hogy milyen operatív tervek léteznek. Na most még nagyon gyorsan a Dán képviselőasszony beszámolójára reagálnom kell. Azt hiszem, hogy nagyon sok jó szándék volt Eh, abban, amit elmondott. Minden, mindjárt szeretnénk eh, természetesen egy ilyen eh, közösségben élni, ahol nincsenek problémák, ahol jó a helyzet, de sajnos a globalizáció minnyájunkat érint, és a feszültség létezik, gazdasági válság, a pénzügyi válság gazdasági válsággá változott, és látjuk ezt a dominó effektus Európában, amit nem tudunk megállítani. Köszönöm szépen. Először kérem, hogy a bizottság reagáljon, és aztán, ha a többi panel részvevő szeretne reagálni, akkor nekik is átadom a szót. Köszönöm szépen, Hübner asszony, köszönöm a megjegyzéseket. Nagyon-nagyon sok témát e, említettek, vetettek föl. Megpróbálok konkrétan e, válaszolni minél több kérdésre, és nem fogok e, túlságosan, dagályosan beszélni. A strukturális és befektetési alapok az elkövetkezendő időszakban nagyon fontos forrásként foglak szolgálni a a közbefektetés számára minden régióban. Hogyha valaki befektet, akkor először meg el kell végezni a megfelelő igényelemzést, definiálnia kell, hogy milyen eredményt szeretne elérni ezek, ezzel a befektetéssel, és specifikusan le kell írnia, hogy hol és mit fog befektetni és mibe. Ezzel tudjuk elérni, hogy az eredményeket el is érjük. Az új szabályozásokkal egészségesebb, értelmesebb ebből a szempontból, és köszönöm a parlamentnek és a tanácsnak is, hogy egyetértettek ezzel a szabályozással, kidolgozták ezt. Természetesen eu szinten a szabályozás most már létezik, de tudjuk, hogy ez mekkora felelősséget ró majd először a nemzeti, aztán pedig a regionális és helyi hatóságokra, hiszen megosztott kezelésről és felelősségvállalásról lesz szó. Itt lesz majd a helye, itt, itt jön be majd a helyi felelősség kérdése. Másfél évvel ezelőtt elnök megszakítja a bizottság képviselőjét, 6 óra 40-kor el, elmennek a elmennek a tolmácsok, úgyhogy kérem, hogy ezentúl majd angolul folytassák az előadásukat. Bizottság képviselője ismét. Elnézést tehát szeretném elmondani, hogy nagyon sokat dolgoztunk, mert tudtuk, hogy az új szabályok nagyon nagy tereket fognak róni a nemzet és regionális hatóságokra a megfelelő dokumentumok elkészítése terén, hiszen tudjuk, hogyha befektetésre van szükség, akkor ezeknek is meg kell, hogy lenniük. El kell, hogy mondanom, hogy eddig egyelőre csak 14 tagállam adott teljes választ és teljes visszajelzést, de remélem, hogy a a, a tagállamok második felétől is megérkeznek majd a megfelelően kidolgozott partnerségi megállapodások. De azt nem tudom, hogy mikor, hiszen a tárgyalásoknak különböző szakaszaiban tart, tartanak még. Nem fogom megnevezni név szerint, hogy melyik államok nem nyújtották még ezeket be, és természetesen a nemzeti parlamentek tagjainak joga van ahhoz, hogy visszamenjen, hazamenjenek, és megkérdezzék, hogy hol is tartunk mi ezzel a feladattal. A formális tárgyalás mindenképpen lezárulóban van, és karácsony előtt meg fogjuk jelentetni az eredményeket. A formális szakasz után aztán majd a tagállamok második felével kell új alapokról újraindítani mindent, és ez sokkal nehezebb lesz majd. Ezért nagyon fontos, hogy amikor hazamennek, akkor kérdezzenek erre rá. A koncentráció kérdése nagyon fontos, nagyon fontos döntéseket kell majd meghozni nemzeti és regionális szinten is. Igen, pontosan erről van szó, amit a német képviselő mondott, hogy a recepttel hasonlítjuk össze, és eh, amikor és az a kérdés, hogy most még több lisztet követelvén vajon pótolni tudjuk-e a fűszereket. Tehát valószínűleg igaz, hogy a támogatási módszereket meg kell találni, hogy a